Jó napot kívánok, kedves kollégák! Akkor elkezdjük a mai napot. Remélem, hogy mindenki jól van. Kezdjük el azonnal a mai napunkat. Meghallgatjuk a közlekedésért felelős biztost, aki a közlekedés politikáról és a jövőbeli kilátásokról fog beszélni. Valeán asszony üdvözöljük itt eh, ebben a bizottságban. Nagyon egyszerű a keret, a szabályok. 10 perc alatt eh, fogja előadni a vízióját eh, a biztos asszony, majd utána a koordinátorok kapnak szót, és aztán Baleán asszony válaszol, majd ezt követően lesz egy második kör azok számára, akik beszélni akarnak. Nos, nagyon sok dologról kell beszélni a e zöld megállapodásról, és nagyon nagy kihívásokról. Öné a szó 10 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örömmel mondom. Mind a két napi rend tele van fontos témákkal, és jól ismerem a parlamenti bizottság életet is, és így mondhatom, hogy nagyon izgalmas idők állnak előttünk. Hölgyeim és uraim, volt kollégák! Nagy öröm, hogy itt lehetek megint ma. Friss tájékoztást nyújtva arról, hol állunk a mostani közlekedési dossziékkal, és a bizottság hosszú távú ismertetendő a közlekedés területén. Tudják, hogy mennyire elkötelezett hív vagyok a parlamenttel való együttműködésnek, különösen az önök szakbizottságával való együttműködésnek. Együtt tudunk fenntartható, okos közlekedési rendszereket felépíteni, melyeket olyannyira várnak, és meg is érdemelnek az európai polgárok. Hogy csökkentsük a környezeti lábnyomunkat, miközben fenntartható, megfizethető, biztonságos mobilitást kínálunk mindenki számára. Ezek a fő prioritásaim, és ez fogja meghatározni a szakpolitikai napi rendet a következő öt évben. Az Európai Green Deal 2050-ig széndiokszid semlegesé teszi a gazdaságot, és a közlekedés fontos, legfontosabb hozzájárulást hozza majd ehhez. Fontos ezen túl az európai gazdaság versenyképessége szempontjából is, ahhoz, hogy Európa gazdasága az élen maradjon, ehhez világszínvonalú közlekedés és logisztikai rendszer támogatása van szükség, mert ezt határozza meg a jövőbeli közlekedésünk jövőjét. Mielőtt konkrét témákról szólnék, hogy térjek ki a közügy biztonságra. Éppen Stockholmba érkeztem, ahol a globális miniszteri konferencián szólt, szólaltam fel a közúti közlekedés biztonsága tárgyában. A miniszterek, stakeholderek hozzászólásod nagy hatása voltak rám. 1,35 millió halálos áldozatot szed Európában évente a közötti közlekedés, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Elfogadtak a stokholmi nyilatkozatot, mely meghatározza a jövőbe vezető utat. Először is egy új 50%-os N-szintű áldozatcsökkentési célra van szükség, ez egy globális ambíció, az ensz együtt dolgozunk ezen új cél elérésén, hogy világszerte ezt hozni tudjuk. Fontos az is, hogy Európa továbbra is erős vezető szerepet mutasson globális szinten, egy biztonságosabb világ érdekében. Az Európai Unió már bevezetett közötti biztonsági intézkedéseket a halálos áldozatok és a súlyos sérülések 50%-os csökkentés érdekében 2030-ig. Ez a cél egy induló pont az EU számára, hogy azon célt elérjük, hogy 2050-ig ne legyen egyetlen halálos áldozat vagy súlyos sérült sem a közutakon. Most pedig a fenntartott okos mobilitás csomagjáról szeretnék beszélni. Ez a stratégia, a 2020-as közlekedési flagship kezdeményezés a 2050-es széndiokszid semlegességet való hozzájárulást célozza meg, valamint a digitális technológiát vezeti be a szektorra. A stratégia meghatározza a fő területeket és intézkedéseket a közlekedés területén, ahol a bizottság szerint a szakpolitikai intézkedések a következő években fontosak lesznek. A stratégia magában foglal nagyra törő intézkedéseket, melyek célja, hogy csökkentsük a CO2 kibocsátásokat 90%-kal 2050-ig, és csökkentsük a légszennyezést és a digitalizáció automatizáció előnyének kiaknázását, az összekapcsolhatóság következő szintjét célozza meg biztonsági és hozzáférhetőségi célokat is kitűz, a társadalmi kihívások relevanciáját emeli ki, és a mobilitás fenntarthatóságát, megfizethetőségét, biztonságát hangsúlyozza mindenki számára, a távoli területeken élőket is beleértve. Hadd emeljem ki a fő cselekvési területeket a stratégiában, a zöld, a Green deal kapcsolatosan. Először is a stratégia arra célozza, hogy a tiszta gépjárművek jobban terjedjenek, és az alternatív üzemanyagok a közúti, tengeri és légi közlekedésben. Gyorsítsuk a új technológiák piacra és fejlesztését, és infrastruktúrális termelési beruházások segítsék az alternatív üzemanyagok terjedését. Konkrét cselekvéseket irányozunk ebben az évben azt két javaslatot tettem az asztalra, a bizottság munkaprogramban egyik a légi közlekedési alternatív üzemanyagok tárgyában, a másik pedig a tengeri közlekedésben. Aztán szeretnénk egy finanszírozási felhívást intézni a újratöltési pontok tekintetében az alternatív üzemanyag infrastruktúra körében. Ezt követi jövőre az alternatív üzemanyag struktúra irányelv bevezetése és más ehhez kapcsolódó javaslatok. Másodszorban a tenté rendelet 2021-es felülvizsgálata kell, hogy a fenntarthatóbb közlekedési móduszok terjedését szolgálja és a hatékonyságot növelje a közlekedési rendszer egészében. Új javaslatot dolgozunk egy holisztikus módszertan mentén, hogy kizöldítsük a teherközlekedést Európában, és konkrét javaslatot is szeretnénk beterjeszteni 2021-ig önöknek, sőt 2021-ben már. a, közlek, a vasút nagyon fontos az emisszió csökkentésben, nem csak abban fontos, hogy a célokat ők csökkenti, hanem a közúti dugókat is értékeljük a rendeletet a vasúti teherközlekedési folyósok tárgyában. Arra van szükség, hogy növeljük a forgalmat, és ezzel a Green Deal céljának megvalósulását segítsük. A kombinált közlekedési irányelv tárgyában, jól tudják, most írjuk a javaslatot, a legutóbbi fordulóban a tanács előtt, a legutóbbi verzió már nem eléggé ambiciózus. Tervünk az, hogy jobb kezdeményezéssel kövessük, jobban menedzselve a belvízi hajózi, hajótak terjedését. Egy harmadik terület, amelyen foglalkozunk a Green Deal körében, azt kell biztosítsa, hogy a fogyasztóknak legyenek választási lehetőségei a közlekedési móduszok között és az alacsony kibocsátású mobilitási minták között. A stratégia leírja majd, hogyan tudjuk internalizálni a külső költségeit a közlekedésnek, árképzés révén, megfizethetőség, fenntarthatóság elveit követve, és hogyan tudjuk tájékoztatni a fogyasztókat a közlekedési alternatívákról, például hogy szélesebb körű használatát nyújtva a széndiokszid nyom kiszámítási kalkulátoroknak, és a fenntartható mobilitás erősítésében, különösen a városi területeken. A negyedik terület pedig az új stratégiában a beruházásokat igyekszik növelni az alacsony kibocsátású megoldásokba és infrastruktúrákba. Itt az EU finanszírozás, dedikált EU finanszírozás nagyon fontos, ez önmagában nem lesz elég. Jobb koordinációra is szükség van a megfelelő eszközök között, hogy tudjuk mobilizálni a magánszféra által nyújtott forrásokat. Szeretnék röviden beszélni egy másik, ehhez szorosan kapcsolódó eleméről a jövőbeni stratégiának intelligensebbé tenni a közlekedési rendszereinket, a közlekedési rendszer hatékonyságának növelése. A digitalizáció egyébként nagyon jó, kedvező. A környezetvédelem és az hozzáférhetőség és biztonság szempontjából is fontos, hogy a polgárok és a vállalkozások szempontjából is élvezhessük ennek előnyeit. Ehhez megfelelően kezelni kell az adatokat, hiszen ez a, az elsődleges erőfor, erőforrásunk ebben a kontextusban. Fontos, hogy Európa egy európai adattérséget hozzon létre, és ez a közlekedési rendszer szolgálatában álljon. Fontos, hogy egyre kooperatívabb legyen a közlekedési rendszer, automatizált és autonóm járművek terjednek el a közeljövőben, Európa úgy maradhat vezető globálisan is, hogyha nem csak az innovatív technológiákra összpontosítunk, hanem a társadalmi elfogadottság növelésére. Szükség van a polgárok támogatására, hogyha gyorsan és széles körülön akarjuk hasznosítani az új technológiákat. A fenntarthatóság és az intelligens rendszerek lesznek tehát a fő irányelveink, de biztosítanunk kell azt is, hogy a közlekedés versenyképes maradjon, Látni kell, hogy a kihívások esélyt is biztosíthatnak, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Európa egy méltányosabb társadalommá váljon, ahol nagyobb a jólét. Ennyit szerettem volna röviden mondani a stratégiáról. Még egy percem van, de röviden szólnék a munkaprogramról is, ha megengedik, elnézést, tehát rengeteg témára kell kitérnem. Tehát ami a munkaprogramot illeti 2020-ra, a járművezetői engedélyezésre vonatkozó irányelvet fogjuk korszerűsíteni. Tudom, hogy sokan foglalkoztak az intelligens közlekedési rendszerek és a CITS delegált ki aktussal is az előző ciklus során. 17 tagállam és Norvégia alkalmazza az új infrastruktúrát a hibrid stratégiának megfelelően, és az Európai Bizottság jogbiztonságot akar teremteni a beruházók számára és azok számára, akik elsőként vezetik be az új technológiát. Egy egész sor légiközlekedési dossziéval kapcsolatosan is derülátóak lehetünk. A slots szabályozás például segíthet a repülőterek túlterheltségén segíteni, a repülőtéri díjak és a légiközlekedési díjak kapcsolatos szabályozást is érdemes felülvizsgálni. Ami a Brexitet illeti, csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon fontos, hogy a közlekedési kapcsolat fennmaradjon az EU és az Egyesült Királyság között, amennyire csak lehet. Ezt a célt kell szem előtt tartani a tárgyalások során. Ez utóbbiek nem lesznek egyszerűek, de majd később még bővebben beszélhetek erről a témáról, hogyha azt akarják, hogy további információkkal szolgáljak. Itt meg is állnék. Lehet, hogy más témákra is ki tudok majd térni a kérdéseknek megfelelően. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony, és nem is várunk tovább. Barbara koordinátor következik három percre. Feltelti a kérdéseit, önél szó. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, hogy itt most ismertette a stratégiáját, említette azt, hogy a teherszállítást is zöldíteni akarja, amelyben a vasút nyilván kulcsszerepet kéne, hogy játszon. Együtt, egyetértünk abban az EPP-nél is, hogy a jó vasúti közlekedés lehet a megoldás a közlekedési kihívások kezelésére, azonban messze nem a potenciáljának megfelelően teljesít ez a szektor. Automatizálódik a közúti közlekedés, ebben az értelemben különösen fontos a vasúti közlekedés következő néhány éve is. Hogyan fogják elérni azt, hogy eltűnjenek azok a protekcionista, bürokratikus tagállami tervek, terhek, amelyek a valódi versenyt megakadályozzák a vasúti ágazatban, milyen intézkedésekkel próbálják támogatni a vasúti ágazatot abban, hogy valós alternatívája legyen a közútnak. Remélem, hogy ön támogatni fogja ezt a szakbizottságot, és akkor most németül folytatom. A második témát az anyanyelvemen szeretném bemutatni, ez egy számomra nagyon fontos téma, ugyanis tisztelt biztos asszony, a múlt héten Tirolban járt, és ott megemlítettem, hogy a Brenner közlekedési folyosó nem a tiroliaké, hanem az összes európaié, ezzel igaza van, de azért a mi területünkről van szó, a mi életterünkről van szó, és azt meg kell védenünk. Hogyha egy közlekedési folyosó minden európaié, akkor ez igaz az odavezető közlekedési útvonalakra is. Miért kell tétlenül néznünk azt, tehetetlenül néznünk azt, hogy nem építik meg, nem valósítják meg a vállalt projekteket. Hogyha egyoldalú intézkedéseknek tekintik a tiroli intézkedéseket, akkor azt kell mondanom, hogy a az odavezető útvonak megépítésének elodázása, vagy nem teljesítése is egy egyoldalú lépés. Mit fog ez ellen tenni a bizottság? A hosszú távú érdekek érdekében együtt kell megoldást találnunk, Svájcot is be kell vonnunk a megoldásba, hiszen a Brenner folyosó, mint mondta, Euró- összeurópai projekt hogyan kívánjuk elérni azt, hogy mindenki, aki profitál az EU-ból, megfelelően részt vállaljon a költségekből is, ahogyan ezt a Single European Sky esetében is tesszük. Tirol mindent megtett, amit meg tud tenni, és sürgőségi intézkedésekre van szükség, hogy a közlekedés biztonsága szavatolható legyen. 2013-tól 2018-ig a közúti teherszállítás ugyanis 32%-kal növekedett. Mit tesznek annak érdekében, hogy az Európai Unió fehér könyvében lefektetett célok, amelyek 50%-os csökkentést irányoznak elő, mégis megvalósuljanak mindezek ellenére? Biztos azt, hogy meglepett az, hogy a múlt héten pénteken csak annyit mondott Innsbruckban, hogy Tirolnak az intézkedéseit le kell állítania. Én a jövőbe szeretnék tekinteni, mi tiroliak meggyőződéses európaiak vagyunk, és ilyenek ként szeretnénk láttatni magunkat, együtt akarjuk megoldani a problémákat, de fontos, hogy Európa közösen vállalja a működő közlekedési útvonalak felelősségét, nem lehet csak Tirolra tolni ezt a felelősséget. Köszönöm. Kérem, tartsák be a hozzászólási időt, mert másoknak nem jut. Ön ugyan koordinátorként kicsit más meg elbánást érdemel, de a többieknek mondom, hogy figyeljünk oda. Köszönöm Valéán biztos asszonynak, hogy itt van, és hogy Strasbourgban is ott volt a közúti biztonságról, amikor beszéltünk. Nagyon fontos része lesz a klímasemlegességnek a közlekedés, ahogy ön is mondta, ezért komolyak az elvárásaink a stratégiától, és különösen üdvözöljük azt a tényt, hogy már most megnézik, hogy milyen alternatív üzemanyagot lehetne a légiközlekedésben használni, ugyanis már most el kell ezt kezdeni. Én azonban más kérdésekről beszélnék, a légiszolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálatáról. Nálunk a szocialistáknál ez fontos téma, hogy szociális kérdésekre is odafigyeljünk a légiközlekedésben, eh, hiszen eh, vannak eh, európai, illetve nemzeti szakszervezetek, amelyek évek óta kérik, hogy jobban figyeljünk oda. Ehhez két dolgot kell minimálisan megtenni. Az első az az, hogy az utazó személyzet jelenleg nagy részt a légitársaság bázisa szerinti ország szabályai alá tartozik, még akkor is, hogyha teljesen más országban dolgozik az utazó személyzet. Ez elfogadhatatlan ez a gyakorlat, tisztázni kellene az EU jogot és megszabadulni ettől a gyakorlattól. Vannak ugye európai ítéletek és vannak tagállami ítéletek, és ezek nagyon nem vágnak össze, és ez nehéz helyzetbe hozza az utazó személyzetet. Másik dolog, ahogy önök is tudják, vannak szerződéses munkavállalók is, amelyek gyakorlatilag outsourcolt munkavállalók, amelyek nyilván a szezonalitás miatt szükségesek lehetnek, de nem szabad, hogy visszaéljenek ezzel. Végezetül a bizottságot arra is kérnénk, hogy a, például a, azokat a eszközöket, eh, hogy fizetniük kelljen a pilótáknak azért, hogy repülhessenek, ezeket vizsgáljuk eh, eh, felül. Köszönöm. Köszönöm Danielson úrnak. Diaz úr. Köszönöm, elnök asszony. Én szeretném megköszönni önnek, hogy itt van köztünk, és nagy örömmel hallgatom az ön javaslatát és örülök annak, hogy meghallgatja a mi aggodalmainkat, ahogy ön is tudja, emlékszik rá bizonyára. Itt volt annak idején a meghallgatásán, amikor elmondta, hogy ha biztossá választják, akkor milyen prioritásai lennek. Akkoriban Nagy-Britannia még az Európai Unió tagja volt, azóta a Brexit megvalósult, és nincsenek itt a brit képviselők. Most kezdődnek a tárgyalások Nagy-Britanniával, ez kiterjed a közlekedésre is. Tudjuk, hogy a légiközlekedés része a közlekedésnek, és azt is, hogy ezek kemény tárgyalásnak ígérkeznek. Azt szeretnénk, hogy egy kiegyensúlyozott, ambiciózus megoldás születne, amely figyelembe veszi a versenyképességét a légitársaságainknak, illetve a szabadon meghagyná a hatáskörét a tagállamoknak. Annak idején meghallgatásom már elmondtam önnek, hogy Különösen fontosak lesznek a légügyi kapcsolatok Nagy-Britannia és az Európai Unió között, különös tekintettel a Gibraltári repülőtérre, amit Spanyolország nem ismer el szuverén brit területnek. Ön erre azt mondta, hogy kétség sem fér hozzá, hogyha a Brexit megtörténik, akkor én EU biztos leszek, és mivel akkor már nagyon biztosnak tűnt a Brexit, és az is, hogy egy nagyon intenzív tárgyalásokra van szükség, oda kell figyelni az összes ágazatra beleértve a közlekedést. Ehhez képest van még két további kérdésem Gibraltár kapcsán. Ön hogyan látja előre azt, hogy lehetséges-e egy teljes megállapodás Nagy-Britanniával, és milyen elemei kell, hogy bekerüljenek, milyen elemek kerül, kell, hogy bekerüljenek ebbe a megállapodásba a konnektivitás biztosítása ként. Ez az ügy csak, a Gibraltár ügye csak Spanyolországot érinti. Van-e esete, van-e lehetőség arra, hogy a tárgyalásokon ennek a repülőtérnek a kettős szuverenitását elismertessük. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Bossediaz. Monsieur... Köszönöm, Héder úr. Köszönöm. Németül fogok beszélni. Uh, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Osztrák képviselőként természetesen, önhöz beszélek biztos asszony, tehát osztrák képviselőként még mindig az a benyomásom, illetve még mindig a szemem előtt lebeg az ön múlt heti tiroli látogatása. Megdöbbenést okozott, sőt megrökönyödést okozott ez a látogatás Tirolban, illetve nem a látogatás, hanem azok az állítások, amelyek elhangzottak az ön részéről állítólag, ugye erről én csak az újságban olvastam, mert nem voltam ott. A Brennerhágon átkelő kamion közlekedés akadályozás illetve korlátozás kapcsán az ön elődje, Bulc asszony még tavaly szeptemberben elmondta, hogy egy kísérleti projekt lenne a az autópályadíj, amelyet a hágón átkelőkre vetnének ki. Ön viszont azt mondta, hogy önnek ez nem prioritás, és mielőtt ilyesmiről beszélni lehetne, a Brenner blokádot Ausztriának be kell szüntetnie. Ausztria számára az nyilvánvalóan egy teljesen elfogadhatatlan feltétel. Arra is emlékeztetném, hogy tavaly Berlinben elfogadtak egy 10 pontos programot, melynek értelmében az Európai Unió, pontosabban az Európai Bizottság Németországot és Olaszországot arra ösztönzi majd, arra sürgeti, hogy vagy növeljék meg az autópályadíjakat a, kamionok esetében, vagy pedig a Brennerhágonál található alagút felé vezető utak építését gyorsítsák fel. Az én kérdésem tehát az, hogy Ön továbbra is érvényesnek tekinti-e azt, amiről 2018-ban, 2019-ben megállapodtunk, nevezetesen, hogy a Brenner hágon átkelő kamionok számát csökkenteni akarjuk, és ezért drágábbá kell tenni ezt az útvonalat, és ezzel egy időben az odavezető útvonalakat ki kell építeni Németországban és Olaszországban, annak érdekében, hogy az EU-s pénzek által ö, finanszírozott ö, Brenner alagút ne csak egy pénztemető legyen, hiszen ez egy fontos projekt a Green Deal szempontjából is, amelyről ön is beszélt, vagy pedig az a helyzet, hogy ahogyan az ön az ausztriai látogatása során is érzékeltette, elfordul ettől a döntéstől, más fajta politikát kíván követni. Ön állítólag még azt is mondta Tirolban, hogy hát lépjünk ki a belső piacból, hogyha a Brennerhágón való átkelést nem akarjuk megkönnyíteni. Tehát az eddigi politikát képviseli, vagy pedig szembefordul vele. Ki áll -e amellett, amiről 2018-ban, 19-ben döntöttünk közösen? Köszönöm. Köszönöm. Uh, thank you, Chair. Dear uh, Commissioner, dear colleagues, the world is... Uh, köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák. A világ változik, arra törekszünk, hogy fenntarthatóbbak legyünk. A polgárok még gyorsabban változnak, mint a politika. Milliók vannak mozgásban, szeretnének milliók vonattal utazni, és fenntarthatóbban. A egyik legnagyobb Facebook az egyik legnagyobb Facebook csoport Svédországban a népesség 1%-a a vonatnyaralás témát követi, amely tanácsokat ad vonati egy vásárlásról és egyéb praktikus dolgokról, és rendkívül frusztráltak, hogy a rendszer nem teszi lehetővé számukra, hogy könnyebben utazhassanak vonattal. Különösen a határon átnyúló vonatjegyvásárlást fájlalják annak hiányát. Országon belül lehet online jegyet venni, de a nagy távolságú vonatjegyek megvásárlása online rendkívül nehéz, különös tekintettel az utasjogokra, amikor egyik szolgáltató vonatáról átszállnak a másikra, és esetleg késik az egyik vonat, vajon elérik-e az úti céljukat. Most zajlik egy háromoldalú, egy trilógus a vasúti utasok jogairól, hogyha itt nem sikerül nekünk eredményt elérni, akkor milyen más módon tudja a bizottság elérni, hogy a hosszú távú vonatjegyek könnyebben megvehetőek legyenek. E, a másik téma az éjszakai vonatok. Látjuk, hogy a reneszánszukat élik az éjszakai vonatok, vannak befektetések ezen a területen, e, más operátorok e, arra hivatkoznak, panaszkodnak, hogy a gördülő állomány egy nagyon nagy kockázatú befektetés. Mit tesz, mit tehet a bizottság a vasúti cégek számára, Eh, érdekében, hogy eh, eh, nyereségesen fenntarthatóak legyenek éjszakai vonatok is. Köszönöm. Szotoszki úr következik öné a szó három percre. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. Örülök, hogy kérdést intézhetek önhöz. Én a mobilitási csomagra szeretnék rákérdezni. A mobilitási csomag ugye az előző jogalkotási ciklus egyik nagy sikere volt. Annak idején mind a bizottság, mind az Európai Parlament a környezetvédelem mellett álltak ki. Kilenc tagállam számításai szerint a mobilitási csomag alkalmazása 30%-kal növelheti a széndiokszid kibocsátásokat. A drasztikus kabotás intézkedések az üresen Európát járó teherautók mindenképpen hozzájárulnak majd ehhez. Tisztelt biztos asszony! Én ismerem az ön álláspontját, tudom, hogy hogyan gondolkodik erről. De beszélte erről Timmermans úrral, illetőleg az Európai Bizottságnak kollégiumként közösen, az összes biztosnak közösen mi a vélemény erről. És még egy kérdésem van, ez a hatás tanulmányra vonatkozik. Bejelentette ugyanis, hogy lesz ilyen, mikor várható a hatás tanulmány elkészülte? Sokat beszélünk a közúti közlekedés biztonságáról is. A múlt héten Strasbourgban a plenáris ülésen is beszéltünk erről, ön is beszélt erről az ülésteremben, biztos asszony. Ön azt mondta, hogy a közúti közlekedésben mindenképpen csökkenteni kell Európa szerte a halálos balesetek számát. Itt ugye most az európai átlagról beszélünk, de hát látni kell, hogy bizonyos tagállamokban sokkal többen halnak meg közúti balesetben, mint más tagállamokban. Szeretne konkrét, speciális intézkedéseket foganatosítani azokban a tagállamokban, ahol a legtöbben halnak meg közúti balesetben beszélt ma a légiközlekedésben használható alternatív üzemanyagokról is, tehát ezeket az alternatív üzemanyagokat először is elő kell teremteni, elő kell állítani, és nyilván a üzemanyagok előállításához szükséges üzemekre is szükség lesz. Előirányoz-e az Európai Bizottság EU-s finanszírozást ezen létesítmények finanszírozására? hiszen így biztosíthatnánk azt, hogy elég alternatív üzemanyagot állítsunk elő és tároljunk. Kultúra, la parole est à vous. Kultúra asszony, a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm. Biztos, valán biztos asszony. Ön a fenntarthatóságot, a digitalizációt és a társadalmi igazságosságot jelölte meg, mint a stratégia fő elveit, hogy senki sem hagyjunk az út szélén, úgymond, a közlekedésben. És a, látnunk kell, hogy a hegyi területek, szigeterületek, a leghátrányosabb helyzetű és periféria területek összekapcsolhatósága tömegközlekedés, valamint a városi területekkel való összekapcsolhatósága alapvető fontosságú egyes tagállamok számára ez rendkívül fontos. Nem csak gazdasági szempont, ha itt szem előtt tartva, hanem a demográfiai szempontokat is. A légiközlekedési kapcsolatok a régiók és a fővárok között, ugye hát sokszor megkerülhetetlenek. Lisszabon, Atén, Málta, sorolható fel. Párizs, Frankfurt, Berlin ott nyilván lehet vasúttal kiváltani a közlekedést, de Atén meg Lisszabon számára ez nem feltétlenül megoldás. A légiközlekedő stratégiát is javítani kell tehát, hogy a távoli régiók kapcsolódása ne szenvedje meg az átállást. Hivatal idejében kérem, hogy ezt is tartsa szem előtt. A stratégia szerint elektromos repülőgépek is fejleszthetőek, rövid hatótávolságú repülőgépek esetében lehet, hogy megoldást lehet például a szigeti, eh, egyes szigetek elérésében. Valéán eh, asszony, önnek négy perce van arra, hogy eh, válaszoljon, és utána kezdődik egy következő kör, tessék. Elnök asszony, sokkal hosszabban tudnék beszélni a kérdésekre válaszolandó, mert nagyon fontos témákat érintettek, az ágazatban és alapvető jogszabályokat is. Sokan utaltak a vasút fontosságára, nagyon helyén valóan, hiszen a Green Dealben ez egy rendkívül fontos ele, elem. A negyedik vasúti csomag végrehajtása is ide sorolható, és látjuk azt is, hogy a szűk keresztmetszetek, a gördülállományban, a határon átnyúló forgalomban megoldást kell találjanak. Tehát a negyedik vasti csomagban erre gondolni kell. Aztán az RTMS mostani kibontakoztatásában is segíthet bennünket. És ez majd segíthet bennünket a, úgymond varrat nélküli összekapcsolhatóság, vasúti összekapcsolhatóság elérésében. Ennyit tehát a vasútról. A Brenner hágóról beszéljünk még? Mint mondtam, múlt héten látogattuk meg az egyik közlekedési koridort, az Európai Infrastruktúra észak-déli folyó, az olasz árut viszi fel északra, Közép-Európába, Észak-Európába és vice versa. Nem lehet szűk keresztmetszet a, a teherforgalomban. Rendkívül fontos ez. És foglalkoznunk kell és európai pénzben folyik az alap ö, alagút építése. Gratulálok az osztrák és az olasz hatóságoknak, mert nagyon jól tartják a menetrendet. A hozzáférési utakról vannak, útvonalakról vannak bizonyos viták, ezzel kapcsolatban azonban az olaszok is jól haladnak, nincsenek annyira lemaradva és a, a németek, és a bajorok most vizsgálják a legjobb ö, lehetőségeket, és nem, de viszont nem semmiképpen sem negatív módon, nem késleltetve. De nem azt jelenti, ezek az alternatíva keresek, hogy ne épülne megfelelő ütemben az alagút, hanem a hozzáférési utak tekintetében keresik még mindig a legjobb megoldásokat. Van tehát egy olyan intézkedés csomag a tál ö, ö, koridor lenne a, a Brenner koridor irányába való forgalomterelés szempontjából a legjobb, de a közlekedés korlátozása nem elfogadható, ha regionális hatóságok korlátozzák a forgalmat, mert így nem működhet jó egy európai koridor. Mindig lesz olyan régió, ami azt mondja, hogy ú, túl sok teherautó mozog az én útjaimon, korlátozom. Ezzel vége az Európai Uniónak, meg a belső piacnak. És meg... Tehát ha valaki elkezdi ezt elterelni a forgalmat, meg versenyezni, és így tönketeszik a folyosót, az nem elfogadható. Minden mellett és fontos, hogy egy csomag tárgyában elkezdjenek a tárgyalások, és ösztönző intézkedéseket fogadjunk el. A Brenner áruforgalmát elősegítendő. Ám a tiroli hatóságok korlátozó intézkedései ügyében, hát ezek nem igen elfogadhatóak, tovább kell tárgyalnunk a tiroli hatóságokkal, Ugye parlament képviselőként annak idején is mindig azt mondtam, hogy kompromisszumok, egy módosító annyit óriási dobhat a helyzeten a kompromisszum szellemében, dolgozunk ezen. Itt a lehető legjobb megoldást kell találni. A légiközlekedésben az alternatív üzemanyagok is részei az intézkedős csomagnak, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsük a légközlekedésben, és a, a légközlekedés menedzsment hatékonyságát növeljük, tisztább repülőgépekkel közlekedjünk. Ez egy ipari stratégiai kérdés is egyben, mert itt az energiaipart más szektorokkal kell összerakni úgy, hogy elég alternatív fenntartható üzemanyag álljon rendelkezésre a légközlekedés számára, ahhoz, hogy ténylegesen változást tudjunk elérni. Ezt vizsgáljuk most. Nagyon nagy elszánással dolgozom Breton biztossal, az energetikai szempontjait kibontva ennek a témának, az alternatív üzemanyagok tárgyában. A társadalmi kérdésekben, hogy egyes vállalatoknál a a magánvállalkozás lehetősége mennyiben a, működik. Légi közlekedési szervezetekkel is, mint a European Cockpit Association is tárgyalunk, association nel is tárgyalunk, meg a légközösségi vállalatokkal. Persze a foglalkoztatás mikéntje tagállami kompetencia, de a biztonság perspektívája kell, hogy meghatározza a foglalkoztatás, a pilóták és a légizemélyzet munkavállalásának munkás lehetőségeit. Ahogy elmondtam, a, meg kell vizsgáljuk a, a munkaszerződések mikéntjét, a magánvállalkozás lehetőségét, az egész kérdéskör. A brexit kapcsolatban is folyik, folynak a tárgyalások, a légiközlekedés az ebből nagyon fontos lesz. Általánosságban fontos az, hogy minden tagállam és mindannyian egységesek maradjunk. Persze mi az európai érdekeket kell képviseljük e tárgyalások során, Persze ez lehet, hogy konvergál majd a brit érdekekkel is adott esetben. A jó együttműködés, a gazdasági fejlődés minden területen fontos lehet. Nem akarok megelőlegezni a tárgyalások menetét, de azt meg kell nézzük, mit tehetünk európai szinten, milyen gyorsan tudunk előrelépni. Tudom, hogy Barnier úr beszámol majd a parlament előtt, minden tárgyalási forduló előtt, és a közlekedési, meg a DigiMove Move szakemberi is ott lesznek mindig a tárgyalócsapatban, hogy a közös érdek fennmaradjon a menet egészében. A multiticketing és a, a utasjogok tekintetében egyrészt a Lunde úr asztalához tartozik a, a jegyek, az ilyen adatok kiadá, a jegyek kiadása. Ugyanakkor az adatok megosztása is egy fontos kérdés, hiszen oly módon kell megosztani az adatokat, hogy egyrészt a bizalom alapján álljunk, meg kell határozzuk, mely adatokat lehet megosztani a magán és köz szolgáltatók között is, és a több módussal haladó, vagy több összetett jegyek kiadásában ez fontos lehet. Van egy tanulmány ennek tárgyában, és ugye puha jogszabályalkotási cselekvésre szükség, de többre is, mert nagyon fontos. Még egy szó a mobilitási csomaggal kapcsolatban, ha megengedik, Zatovszki úrnak válaszolva. tehát a, szociális, a munkavállalók szociális jogait illetően támogatnunk kell, és a kollégium Timmermans úrat is beleértve, a Green Deal koordinálva megállapodtunk abban, hogy legalább két rendelkezést nem értékeltünk, a, a teherautó visszatér, visszatérése haza és a kombinált közlekedés és ezekkel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy nem illeszkednek a Green Dealhez, mert hogy plusz kibocsátást okozhatnak, vagy vagy a belső piacot torzítanák. Hatásos tanulmányok készülnek ebben erről most. Tehát konkrét adatokkal kell szolgáljon majd a tanulmány, amely hasznos lehet ezen intézkedések értékelésében. 9 európai közlekedési miniszter ö, magyarázta el a tanulmány alapján az intézkedések hatását a saját közlekedési szolgáltatóikra, meg a nemzeti költségvetéseket. Timmermans úr előtt fejtették ezt ki, tehát erről is majd tájékoztatjuk Önöket visszatérünk erre, mi helyest ezek az új elemek rendelkezésre állnak. A menetrendről is kérdeztek. A prioritás az, hogy jó minőségű hatástanulmány készüljön, tehát ez a lényeg. Aztán meglátjuk, milyen gyorsan tudunk haladni ezzel. Ami meg a külső régiókat illeti, külön figyelmet kell szentelni a gazdasági és az életviteli kapcsolatok, fizikai kapcsolatok fenntartására, akár a gazdaság, azon belül pedig az idegenforgalom szempontjából is fontos a összekapcsolatóság. A másik oldalon pedig elektromos repülőkről is szó, és hát ez a jövő szerintem is. A kisebb repülők esetében lehet ez egy megoldás, mert az elektromos motor, és az ipar is ezzel hozzárul a zöld célok megvalósulásához, legyenek az kis repülőgépek, sportrepülőgépek, vagy egyéb repülők. Köszönöm, biztos asszony, és akkor folytatjuk a kört, a mobilitási csomag. Ön ugyan tanulmányokat kért, de mi tudjuk, hogy már három éve tanulmányozzák a bizottságnál, és nagyon kemény tárgyalások voltak, tehát mi folytatni fogjuk, akármi is legyen, és azt akarjuk, hogy minél hamarabb fejezzük be ezt a témát, még akkor is, hogyha önök közbe tanulmányokat rendelnek. Deli úr. President, uh, yes, it's, uh, this joke never gets old. Uh, uh, and, uh, uh, well, uh, I'm sorry, uh, Madam Commissioner, but I really... Elnézést kérek, biztos asszony. Uh, a mobilitási csomaggal kapcsolatban reflektálnék rögtön. Nem lenne logikusabb, uh, ha jól tudom, a tanács ma hagyja jóvá második olvasatot, ha csak nem tévedek Hogyha vannak nekünk ezek az aggodalmaink, és a jogszabálynak van egy komoly problémája, mert ugye minőségi jogszabályokra van szükségünk, és ha egyharmada a tagállamoknak már kétséget fejezett ki azzal kapcsolatban is akár, hogy megtámadják ezt az egészet a bíróságon, E- Ezen aggodalmak fényében, és az alapján is, amit ön itt elmondott, és ugye beszélt arról is, hogy hatástanulmányt akarnak készíteni, most menjünk tovább, vagy hagyjuk, hagyjunk fel ezzel a jogalkotási folyamattal, és reméljük azt, hogy majd a végére lesznek források, és újra kezdjük, és azt reméljük, hogy a tagállamok közben felkészülnek eh, erre mm, az átmeneti időszakra, valami olyasmire, ami egyébként aztán változhat. Köszönöm. Ertug úr következik. a szó egy perc. Uh, Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm szépen, hogy felvetett ilyen sok témát, Biztos vagyok abban, hogy nagyon jó szakértőket tudhat a maga mellett. Minden esetre szeretném megismételni azt, amit mondott az alternatív üzemanyagokról. Ez egy nagyon fontos téma számomra és az EU egésze számára, hiszen így tudjuk elérni az éghajlati cél, céljainkat. Igazán, hogy ez az irányelv elvileg egy nagyobb szabályozásba ágyazódna be, a hét elején hallottam ezt a plegykát. A második kérdésem pedig, A városi területek az Európai Unióban nagyon sok kibocsátásért felelnek, főként a nagyvárosokra gondolok. Terveznek-e valamit az intelligens városok, illetve intelligens városokra vonatkozó megoldások témakörben? Hogyan tudna az Európai Unió itt fellépni? Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Ön azt mondta, hogy fenntartható, intelligens mobilitást akar. Beszéljünk a légiközlekedésről, a széndiokszid kibocsátás csökkentésének legjobb módja az, hogyha a zsúfoltságot csökkentjük, és itt szó volt a résidőkről, illetve a szlotokról. 2012-es anyagról van szó, azóta nem is nagyon tudtunk elmozdulni. A felülvizsgálat az most alapos lesz, vagy csak kozmetikai, mi a terve, és ami az eltereléseket, illetve a zsúfoltságot illeti, tudjuk, hogy plusra pluszra van szükségünk, Uh, hogyan tudja a tanácsban ezt a helyzetet uh, mozgásba lendíteni, és nem csak Gibraltár okozza itt a problémát, hogyan uh, kívánja rendelkezésre bocsátani a, az infrastruktúrát. Ha két rendszer nem tud kommunikálni egymással, akkor ez nem működik ezzel mit tervez csinálni, és az utolsó, az alternatív üzemanyagok vonatkozásában mit tesz annak érdekében, hogyha növekszik az alternatív üzemanyag termelés, az eljut ténylegesen a légi közlekedéshez, mert ott is szüksége van lassan, asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Szeretnék a szociális kérdésekről beszélni itt, közlekedési ágazat dolgozói ügyeiről, gyorsan fel kell lépni, beszélünk a mobilitási csomagról, a rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak a közúti fuvarosok, új új sofőrök érkeznek már az Európai Unióról kívülről is, ukránok, kazakok, srilankaiak, Fülöp-szigetekiek, beloruszok, akiket kilométerre fizetnek, ami teljesen illegális, hiszen egész egyszerűen veszélyes. Beszélünk ugye a közúti biztonságról, nos, arról itt is szó van. Beszéljünk most a pilótákról és a légiutas kísérőkről is. Ahogy azt már többször mondtam, vannak méltatlan, megalázó szerződések, amelyek elég elterjedtek a légiközlekedésben. Ott is van rövid szerződés, állvállalkozói, kiközvetített munkás, prekaritás jellemzi ezt a területet is. Eh, konkrét lépésekre van szükség ezen a területen. Köszönöm. Tilimet eh, úr következik, öné a szó. Asszony, eh, én is franciául beszélek, köszönöm. Vannak nagy projektek, amelyeket továbbra is támogatnak annak ellenére, hogy nincs nagy értékük semmilyen szempontból. Itt a, elsősorban a Lyon-Turini, Torinoi vasútvonalra gondolok, amelynek során Olaszország és Franciaország mindenképpen fel akarják használni a meg ítélt összeget, 800 millió euróról van szó, nem kaptunk választ eh, a felvetésekre, pedig írásbeli választ is benyújtottunk. Valóban van-e prorogációs kérdés, eh, illetve meghosszabbítási kérdés a, a, a 800 millió euró vonatkozásában? Eh, az... Cela s'inscrit en contradiction du... Use it or elvet szoktuk mondogatni, ugye? vagy valami eljárás zajlik éppen most eh, ezzel a vasútvonallal kapcsolatban. Ami a közúti közlekedés biztonságát illeti, eh, ön járt Stockholmban, de a közelmúltban, de nem hallottam eh, semmiféle roadmapről, vagy differenciált megközelítésről, hogy hogyan próbálja a gyalogosokat, a bicikliseket, tehát a legsérülékenyebb úthasználókat megvédeni, hogy csökkentsük a halálos balesetek számát 2030-ig. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm önnek is, Valán biztos asszony. A szállítmányozásról szeretnék beszélni. A szállítmányozás terszállítás, mint tudjuk, az üvegházhatású gázkibocsátás egyik jelentős forrása, az IMO szabályozza ez utóbbit, de az Európai Unióban határozottabbnak, ambiciózusabbnak kell lennünk, az IMO szabályok nem elég ambiciózusak, és a tagállamok is sokszor blokkolják a célok megvalósítását. Milyen konkrét jogalkotási intézkedéseket terveznek a tengeri szállítmányozás kibocsátásának csökkentésére, és támogatja-e Timmermans urat abban, hogy a tengeri közlekedés is kerüljön be az ETS-be, a Emellett Kínába tevődik át a tengeri szállítmányozás egy része, illetve a hajógyártás, olcsó kínai munkaerővel állítják elő az új hajókat. Úgy gondolom, hogy új munkahelyeket teremthetnénk az EU-ban a fenntartható közlekedésre való átállásra. Hogyan kívánja ezeket a fenntartható közlekedési munkahelyeket megtartani Európában? Köszönöm. Solc úr. Biztos asszony, nagyon örülök, hogy itt van ma. Három rövid velős kérdést tennék fel én is. A közúti közlekedéset szeretném megemlíteni. Sokat beszélt arról, hogy milyen célokat tűztek ki, de konkrét javaslatokat nem hallhattunk. Tudna említeni két-három konkrét javaslatot, intézkedést, amelyet szeretnének megvalósítani, anélkül, hogy a részletekről beszélne természetesen. Második téma, vidéki területek, illetve nagyvárosok. Az összes célkitűzésnél, a Green Dealnél is, és másoknál is nagyon egyszerű lesz valószínűleg a megvalósítás a városokban, ott a mobilitást máshogy lehet szervezni, viszont vidéki területeken is Európában rengeteg vidéki településünk van, rengeteg olyan falu van például, ahol kevesebb, mint ezer lakos él. Itt az infrastruktúra fenntartása jelentős problémát jelenthet a Green Deal szellemében, és az utolsó pont a digitalizáció. Tudjuk, hogy a tagállamok között nagyon nagyok a különbségek. Mindenki, aki autóval jön Brüsszelbe, nem tudja, nem tud például 10 percen keresztül folyamatosan telefonálni. Hogyan lehet elérni azt, hogy a tagállamok között legalább egy alapellátás megvalósuljon? Köszönöm. Köszönjük szépen. Bilbao asszony, parancsoljon. Muchas gracias. Comisaria, bienvenida. Nem szépen, biztos asszony. Üdvözlöm. Sok sikert kívánok önnek a mandátumához, mandátuma ellátásához. Biztosítani tudom önt a támogatásunkról. A mobilitási csomagról kérdeznék. A mobilitási csomag nagyon nehezen született meg, rengeteget dolgoztunk rajta, hogy létrejöhessen. És aztán nagyon meglepett az a találkozó, amelyet a témában tartott. A mobilitási csomagot ugye teljes mértékben alkalmaznunk kell. Nyilván az ember nem érhet, érthet egyet minden egyes lépéssel, de hát az európai ágazat követeli, hogy vezessük be. Hollandia jelezte, hogy március 1-ével egyoldalúan intézkedéseket fog bevezetni, Franciaország, Németország, Olaszország is megtette, a bizottság pedig most bejelentette, hogy visszavonják az egészet. Most mihez kezdenek a holland egyoldalú döntéssel, amelyet március 1 vezetnek be, illetve valósítanak meg, ez az egész európai ágazatra kihatással lesz. Azt szeretném kérni öntől, hogy tegyen meg mindent, hogy a csomagnál, csomag ügyében előbbre jussunk, és hogy az alkalmazásból adódó hatásokat is megfelelően elemezzük. Másodszorban egyetértek a célokkal, amelyeket megfogalmazott, de fontosnak tartom, hogy a hatásokat is megvizsgáljuk. Vannak európai projektek, a TNT projektek, amelyek nemhogy csökkentették volna az emissziókat, a kibocsátásokat, hanem növelték azokat Európában. Mit tesz meg annak érdekében, hogy a tagállamok végre betartsák a projektekre vonatkozó határidőket, mert hogyha az infrastruktúra területén nem jutunk előbbre, soha nem fogjuk elérni a célokat. És még egy harmadik megjegyzésem is van, a parlament egy irányelvet fogadott el. A kérdésem az, hogy a tanács végre tudatja-e majd álláspontját, hogy előbbre juthassunk ebben a dossziéban is. Thank you very much. Köszönöm szépen. Sajnálatos, hogy néha nincs elég idő ahhoz, hogy befejezzük a hozzászólásunkat osztrák kollégám sem tudta megadni az összes információt, mert például a Brenner hágó kapcsán nem mondták el, hogy az osztrák vállalkozók kivétel alá vették. És az olasz beszállítók azt mondják, hogy ne féljetek, majd megcsináljuk. Majd az olasz beszállítók beszállnak. Tehát Értjük az okait, a tiroliak agájait is. Jól tudjuk a Brenner projektben, hogy az olasz oldal figyelm tartja a menetrendet és a határidőket, akár egy évvel korábban is be lehetne fejezni a munkálatokat a Brenner kap. Miért ne? Az olasz kormány, legyen ez a mostanában következő, készen áll ennek a támogatására. Persze az, az időzítéstől is függ minden, az összes tenté folyósó esetében. Azt hiszem, mi találunk megoldást, mert kell megoldás. A mostani időszak és a 2028-27-es időszak között, akár előrehozva határidőket. Tehát sajnálatos, hogy Tehát, hogy személy, hogy megindul a forgalom mielőbb a folyosón. La parole est à vous. Magtél asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Rövid kérdésem van a nemzetközi légközlekedési megállapodás ügyében. 2018-ban az Európai Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy tárgyalásokat kezdjen egy átfogó légközlekedési megállapodásról Ománnal. Azóta két tárgyalási forduló ment le, Mindemellett világos az is, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos prioritás, és az európai repülő ágazat is szeretne hozzájárulni saját méltányos eszközeivel a környezetvédelmi lábnyom csökkentéséhez. Azon gondolkoztam, ez egy globális ágazat, nem csak európai ágazat, a légközlekedés. Harmadik országokkal is egyenlő szabályokat kell teremtenünk, és cégekkel. Gondolkoztak azon, hogy környezetvédelmi záradékokat is belefoglalnak a megállapodásokba, összevetve komparatív standardekkel, mint az Európai Green Deal tartalma, mondjuk Ománnal kapcsolatban, meg az Európai Bizottság által a jövőben megtárgyalandó légüzekedés megállapodások összességében. Sajnos el kell mennem. Mindjárt ideül a helyemre a kollega. E, két kérdésem van azonban, mielőtt elmegyek. E, e, újraindítják-e a vasúti szállítástról szóló gyors tárgyalásokat a zöld megállapodás fényében is. És Ötjén úr is mondta, a második kérdés, nagyon sokan beszélnek a légiközlekedésről egyszerre van közös égbolt, másrészt pedig különböző problémák megragadják-e itt a dolgokat, és ami pedig a mobilitási csomagot illeti, a parlament elvégezte a munkáját, reméljük, hogy folytatják, második olvasat folyik öröknek joga van feltenni bizonyos kérdéseket, de a parlamenti munka mindenképpen folytatódik, és akkor Schulz úr ügyes kezeiben hagyom őket, kollégák. I'm waiting for guidance from Mr. Schulz úr iránymutatásait várom. So, wir machen, weil wir schon ein bisschen... No, akkor, mivel szalad az idő, megyünk tovább, Paulus asszonynal folytatjuk. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony, hogy eljött ma. Nagyon sajnálom, de vissza kell térjek a Brenner kérdésére, mert egyszerűen nem értem. Azt mondja, hogy megoldásként az UDI emelését javasolta, meg azt is mondta, hogy nem, nem fogadhat el egyoldalú regionális intézkedéseket. Szerintem az UDI emelése egy ö, intézkedés volna, miképpen másképp volna leírható. Nem voltam Tirolban én, amikor ön ott volt, de nem találtam semmit a jelentésben. Milyen intézkedéseket hozott a csomagban, amiket többször megemlített, mert nem fejtette ki, hogy a Tirol a kérdésben milyen megoldásai vannak, érdekelne pedig. Az alternatív üzemanyagok tárgyában pedig hol tudunk alternatív üzemanyagokat termelni fenntartató módon. Hát a területek korlátozottak, mert etetni is kell a világ lakóit, meg, meg kell natura területeket is fenntartani. Tehát egész évben hogyan tudjuk használni majd ezeket? Nem csak a hosszú távú közlekedésre kéne meghagyni ezeket az alternatív üzemanyagokat? Köszönöm szépen. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy tartsa be az idejét és köszönöm a biztos asszonynak már előre, hogy pár percet tovább marad. Garcia Monat képviselő a következő hozzászóló. Kérem, tartja az idejét ő is. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Szeretnék visszatérni a jogok és standardek, a munkavállalói jogok kérdéséhez a légiközlekedésben, a repülés biztonság kérdéséhez kapcsolódva. Ez az ügy messzebbre mutat, mint, mint a tagállami hatáskör. Itt EU megoldásokra, globális megoldásokra van szükség, konkrét intézkedésekkel. A munkavállalói körülmények, vagy a, a kihatása vannak a légiközlekedés, meg az utas biztonságra. Tudom, hogy az a légiközlekedési biztonsági ügynökséggel kapcsolatot tartanak, ám nem tudom, hogy a kollektív egyeztetésben ez érvényesül-e az egyes légitársaságokkal. Itt vannak olyan egyenek, akiket betegen is dolgoztatnak, vagy nem megfelelő munkaszerzésekkel. Tehát hogyan biztosítják azt, hogy a légiközlési vállalatok nem csak gazdasági szempontokat tartnak szem előtt, hanem a légiközlekedés biztonságát és a kollektív munkaszerződéseket. Hogyan biztosítják azt, hogy ne, legyen, ne torzuljanak a feltételek, és ne legyen, ne legyen szociális dömping, és ne legyenek méltánytalan versenyfeltételek a légközlekedésben. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Novakov képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm. Két kérdésem van. Tudom, hogy biztos asszony a mobilitás csomagra már többször kitért. Én egy új kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban mennyire áll készen arra, hogy célzott jogszabályalkotást indítson, ha megfelelő. Ha a terrautó visszatérésével kapcsolatnak szabályozása nem megfelelően szabályozott. Ugye a Green Deal meg a zöld gondolatok egyre szenvedélyesebben merülnek föl. Hát ha üresen megy vissza a teherautó, az mennyiben egyeztethető össze a zöld szabályokkal. Átmenetőszakban is akár. A másik, az MFF javaslatában Michel úr azt mondta, hogy készen áll arra, hogy szorosan együttműködjön a bizottsággal. Mindemellett 35%-kal csökkentették a Connective Europe eszközt az Európai Parlament véleményével szemben. Ez 10%-kal kevesebb, mint ami most van. Hogyan terveznek erre reagálni? mert hogy nem áll közel az ambíciónkat, és a TENTI hálózat fenntartásának költségéje sem. Köszönöm szépen, kollega! Ferber kollega. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni a világos szavakat, amelyeket múlt héten Tirolban elmondott, és örülök annak is, hogy van egy olyan biztos asszonyunk, aki az Európai Unió részéről vállalja, hogy Európát tegye a középpontba amit az olasz kollega mondott, arra mondom, hogy ez nem megy, hogy a környezetvédelem szempontjából tiroli vállalkozók Magyarországban, meg Olaszországban azzal reklámozzák magukat, hogy meg tudnak oldani közlekedési gondokat, mert őket nem érintik ezek az intézkedések, míg az olasz meg a bajor vállalatok nem szabad, nem, ki vannak tiltva, úgymond. Hogy ez a környezet szempontjából miért jobb, hogy tiroli teherautó megy, mint bajor, vagy olasz, azt nem tudom. Úgyhogy ezeknek az egyéni intézke, egyedi intézkedéseknek véget kell vetni, és a Tirol szövetségi állam ellen pedig szabásértési eljárás, kötelezettségi eljárás kell indítani. Köszönöm szépen, Ferber kollega. Fitanov kollega a következő hozzászóló. Köszönöm. Valján asszony és eh, a bizottság erőfeszítései a fenntartható közlekedésért azok eh, jók, nagy erőfeszítéseket teszünk, ezt kell folytatni. Azt mondjuk, eh, hogy szeretnénk, hogyha tiszta közlekedés felé mozdulnánk el, miközben elfogadjuk azt, hogy üresen rohangáljanak teherautók, kamionok. Én szeretném, hogyha a döntéshozatal előtt megvizsgálnánk a helyzetet. Danielson úr kérdését kiegészítve kérdezem az európai légi közlekedésről, hogy ugye az első az utolsó időszakban látunk tisztességtelen versenyfeltételeket, eh, rossz eh, munkakörülményeket, eh, kisebb biztonságot. Én úgy vélem, hogy a bizottságnak új jogszabályt kellene javasolnia azért, hogy véget vessünk ennek az állvállalkozói vagy állönfoglalkoztatói dolognak a légiközlekedésben. Köszönöm szépen, hát a Brexit révén új kollégák kerültek be a szakbizottságba, Plumb kolléganő is, többek között öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony. Románul fogom folytatni, mondja Plumb asszony. Sok sikert kívánok önnek, biztos asszony, a közlekedés témakörében nagyon ambiciózus programja van. A programja egy adott elemére térnék ki, mégpedig annak a szükségességéről szeretnék beszélni, hogy milyen intézkedésekre lesz szükség ahhoz, hogy elérjük az igazságos átmenetre vonatkozó politikai célunkat, és hogy a társadalomra gyakorolt hatást enyhítsük. Tudjuk, hogy Európa számos régiójában nehézségek vannak, gondok vannak. Az Európai Unió számos polgára nem igazán élhet a mobilitáshoz kapcsolódó jogaival. Hogyan akarja biztosítani a társadalmi inklúziót, annak érvényesülését? Hogyan akarja biztosítani azt, hogy ez minden európai országban és minden európai régióban megvalósuljon? Együtt kíván-e működni a tagállamokkal? Támogatni kívánja a tagállamokat ennek megvalósításában? Ma zajlanak a tárgyalások az Európai Tanács keretében az MFF-ről. Tudni szeretném, hogy ön mit gondol az MFF-ről és az Európai Összekapcsolódási Eszközről, a CEF-ről. Ez egy nagyon fontos eszköz lesz, különös tekintettel arra, hogy a következendő években több beruházásra lesz szükség. Önnek is mondom, hogy kérem tartsa be legközelebb a hozzászólási időt. áll, kolléganő a következő. Nem, mégsem. Hibát követtem el, az elnök. Virkunen asszony a következő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, hogy itt van, köszönöm ennek az elmondottakat. Azt gondolom, hogy a közlekedés dekarbonizációja lesz a legnagyobb kihívás a törvényhozási ciklus idején. Itt van a zöld megállapodás a Green Deal, de ezzel egyúttal biztosítanunk kell ezzel párhuzamosan az európai versenyképességet is. Nagyon érdekes kezdeményezéseket említett a beszéde alatt. Azt mondta, hogy dolgoznak az európai szállítmányozás kizöldítésén egy ilyen tervet szeretnének előterjeszteni. Jó lenne tudni, hogy ennek milyen főbb elemei lesznek, mi minden tartozik majd ide, Említette továbbá a légiközlekedési, illetve légi szállítmányozási folyosókat is. Lesz-e ennek kihatása a TNT hálózatokra? Köszönöm. Köszönjük szépen Virkulen asszonynak, megyünk tovább. Fernandinho kollega. Köszönöm, eh, elnök úr, biztos asszony. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznosak ezek a találkozók önnel, remélem, hogy ezek megismétlődnek. Eh, lenne több kérdésem, de az idő miatt csak egyet teszek fel. Eh, ez viszont nagyon fontos, az Eurovinyet itt Európában mondjuk azt, hogy a következő években a legfontosabb célunk a zöld megállapodás lesz, odafigyelni a környezetre, fellépni a környezetszennyezés ellen. E, ezt ez magában foglalja azt, hogy az emissziót csökkentjük. Persze együtt jár a közúti közlekedés biztonságával is. Ugyanakkor látjuk, hogy a blokkolva van a tanácsban az egyik legfontosabb anyag ezzel kapcsolatban. Mit tehetünk? Ön például hajlandó szembeszállni azokkal a tagállamokkal, amelyek ezt blokkolják a tanácsban? Remélni tudom, hogy a párbeszéd folytatódhat, és egy ilyen fontos jogszabályt végre végigvihetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, a kolléga következő. Grazie, Presidente. Grazie. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Szeretnék visszatérni egy olyan kérdésre, amelyről már beszélünk, a gazdaságilag alulfejlett területek, amelyek két veszélyben vannak. Egyrészt nincs ott már az infrastruktúra, viszont nem is finanszírozzuk, hogy ott legyen. Most éppen áttérünk a vasúti közlekedésre. A roadmap szerint a közepes távon eh, megpróbálják az utasokat átterelni, átterelni a eh, vasúti közlekedésre. Olaszország eh, legszegényebb régiói, Szicília, Bazilikáta, stb. nincsenek megfelelően összekötve Európával, legfőjebb repülővel lehet elérni Észak-Európát. Hogyan gondolja javítani ezt a helyzetet közép vagy rövid távon? Äh, Köszönjük szépen a kollégának, megyünk tovább. Voló kolléganő az utolsó a képviselők részéről. Köszönöm, biztos asszony. Szeretném felhívni a figyelmet Európa perifériás régióira. Az elmúlt, az elkövetkezendő hónapokban beszélhetünk a a tenté hálózatokról. Olaszországban számos régiónak komoly hiányosságai vannak a közlekedésben, nincsenek strádák és nincsenek gyorsvasutak. Kérdezem Dél-Olaszország kapcsán, Matera, Nápoly, Puglia és egyéb területek, hogyha ön eljönne, hogy tudna odaérne, hogy tudna odaérni hogyan lehet eh, egyáltalán a nyaralást eh, ott eh, könnyen végrehajtani. Kedves biztos asszony, számíthatok-e önre, hogy valami egyértelmű módon megpróbálja ezeket a távoli területeket strukturálisan összekötni a többi E, területtel Európában, és talán egyszer eljön hozzánk, és meglátogathatjuk együtt e, akár a e, tömegközlekedéssel is azokat a területeket, amelyeket az imént említettem. Nagyon szépen köszönöm a kedves kollégáknak, most pedig megadom a szót a biztos asszonynak. Nagyon sok kérdés hangzott el, részben nagyon konkrét kérdéseket is hallhattunk. Nyilván nem tudja részletesen megválaszolni az összeset, de azért van mégis némi időnk, és ezt az önrendelkezésére bocsátjuk, hogy válaszolhasson nekünk. De még egy rövid pillanatra türelmet kérnék, még egy kolléganő, kért szót Depáni asszony. Köszönöm szépen, hogy még így spontán módon kérdezhetek én is öntől, Velán asszony. Nem beszél túl átfogóan az urbánus, a városi mobilitásról. Tudjuk, hogy a kibocsátások igen jelentős része az európai városokban keletkezik. A kérdésem az lenne, hogy milyen stratégiát, milyen iránymutatásokat kívánnak alkalmazni a különböző városokban. Vannak nagyon jó példák, vannak városok, amelyek jó példával járnak elől. Milyen stratégiát kíván azonban alkalmazni a bizottság, hogy még nagyobb lendületet adjon az urbánus mobilitás tervezésnek. Köszönöm szépen, most pedig a biztos asszonynak adom meg a szót, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Lényegében nagyon sok témára tértek ki, nagyon fontos kérdéseket vetettek fel az európai közlekedés jövőjét illetően. Többen is kitértek a mobilitási csomagra. Zajlik egy eljárás, és hát ezt a jogalkotási folyamatot nem lehet leállítani. Ez a helyzet. Meglátjuk majd, hogy a hatástanulmány mire jut, és adott esetben célzott jogalkotási javaslat találunk majd elő a problémák kezelésére. Többen is beszéltek az infrastruktúrákra vonatkozó irányelvről. Legalább egy millió nyilvánosan hozzáférhető töltőállomásra lesz szükség 2025-ig. Hatástanulmány készül jelen pillanatban arról, hogy hogyan lehet a megfelelő lefedettséget biztosítani, milyen piaci intézkedésekre lesz szükség, illetve milyen további jogalkotásra lehet szükség. Kötelező célokat határozhatnánk meg a, szüks- a kötelező töltőállomások számára, nézvést nyilvánvalóan csökkenteni kell az adófizetőkre háruló terheket, hogyan lehet az intelligens töltőállomás hálózatokat az intelligens rendszeren belül biztosítani, ez is egy fontos kérdés. Aztán városi mobilitás, erről több kérdést is hallhattunk, beleértve a legutolsót. A szolgálatok elkezdték a városi mobilitási csomag értékelését, ez ugye 2013-ban jött létre, vizsgálják, hogy ez a keret megfelele a céloknak, illetve megfelele az eredeti szándéknak. Májusra elkészül ennek az értékelésnek az eredménye. Májusban tudok bővebben beszámolni majd arról, hogy mire is jutottunk. Arra már rávilágított az elemzés, hogy a keret nem működik megfelelő módon, mert a helyi szintű megvalósítás nagyon eltér a különböző tagállamokban, és nagyban összefügg a helyi hatóságok politikai szándékaival. A fenntartható városi tervezés és fenntartható városi ö, adatindikátorok nagyon fontos kérdést jelentenek. A mobilitási csomag egyes elemeit be kell építeni az új fenntartható intelligens közlekedésre vonatkozó stratégiába. Megnézzük, hogy ezt hogyan lehet majd megvalósítani. Erre a témára tehát vissza kell térnem majd. Sok mondandóm lenne erről egyébként, hogyha kívánják, akkor egy külön egyeztetést tarthatunk a városi mobilitás témájában, mert most ilyen rövid idő alatt nem tudok kitérni az összes elemre, amely mindegyik nagyon fontos a jövő szempontjából. Leon Tudor egy vár, választ készítünk épp az ön levelére. A válasz meg fogja erősíteni azt, hogy a jelenlegi megállapodás tavaly decemberében, december 31 idegén lejárt. Ugyanakkor a projektek végrehajtásában jelentős a késedelem, ezért a kedvezményezettek azt kérték, hogy a támogatást toljuk ki, Jelen pillanatban tárgyalunk az érintett tagállamokkal, illetve kedvezményezettekkel a, arról, hogy meddig hosszabbítjuk meg a támogatást, és ennek mi lesz a hatája, de nem sokára megkapja írásban is a választ a kérdésére. Lesentő asszony. Ismét beszélt a méltányosságról, valamint a harmadik országok kutatásokkal kapcsolatos versenyről. Nem tudom, hogy itt van-e még a kérdés feltevője. Csak szerettem volna elmondani, hogy Franciaországban megnőtt az orosz szállítmányozóknak kiadott engedélyek száma. Ez is azt mutatja, hogy van egyfajta szükséglet, amelyet ki kell elégíteni a tagállami hatóságoknak. El kell gondolkodniuk azon, hogy ezeket a tagállami szintű engedélyeket, amelyek ugye tagállami kompetenciába tartoznak, hogyan torzítják a versenyt az európai szállítmányozók kárára illetve az európai ö, gépjárművezetők kárára. Ami a szlotokat illeti, már említettem azt hiszem, hogy ennek utána fogunk nézni, a tengeri közlekedés kizöldítése. Ma délután fogunk az európai szintű szereplőkkel egyeztetni, de az IMO-val is, hiszen ez egy globális probléma, és oda kell figyelnünk a versenyképességünkre is, miközben kitöldítjük a kikötőinket, a hajóinkat, és azt hiszem, már röviden említettem, hogy milyen elgondolások mentén kívánunk dolgozni, de konkrét javaslatokra még várni kell. Ezek fogják lényegében tükrözni majd a tengeri közlekedési ágazattal kapcsolatos elképzeléseinket. ETS, igen, nyilvánvalóan koordinálnunk kell az IMO-val is ebben a kérdésben. És ez csak egyike az esetleges intézkedések sorának. A Brenner hágóval kapcsolatosan ismét csak azt szeretném elmondani, hogy gondolkodunk a jelenlegi szabályozás módosításán, Például megváltoztathatjuk azt a rendszert, amelyből adódóan tulajdonképpen kialakulnak a közlekedési dugók. Berándica asszonynak mondom, hogy a szűk keresztmetszetek összefüggésében ismét csak a mobilitási csomagra kell visszautalni, mert a nem Schengen övezetből érkező kamionok szemén a korlátozása ismét csak dugókat eredményez nem csak az infrastruktúra nem kielégítő fejlettségi szintjéről van szó, hanem hát látni kell, hogy a közlekedés szempontjából és a közlekedési dugók szempontjából is problémát jelent ez. Visszatérve a Brenner autópályára, néhány intézkedés, amelyről szó esett, az intelligens közlekedés kezelési rendszer, a közlekedési folyosó, folyosó digitalizálása, a közlekedési közlekedés folytonosságának javítása, infrastruktúra, az alternatív üzlet, üzemanyagokra nézvést, hogy elősegítsük a közlekedés zökkenőmentességét. A három érintett féllel részletesen is megkívánjuk majd vitatni, hogy mi, melyek azok a megoldások, amelyek mindenki számára elfogadhatóak, és melyek azok, amelyeket gyorsan végre lehet hajtani. Az IRTMS-nek megfelelően például Németországban és Olaszországban. Esetleg a dízelre kivetett adó határellenőrzések, interoperabilitás, nagyon sokféle intézkedésen gondolkodunk, ezeket közöltük a felekkel is, és biztos vagyok abban, hogy az újabb tárgyalások után majd be tudok önöknek számolni az eredményekről. De azt el kell mondanom, hogy az egész közlekedési folyosóra kirót díj, tehát nem csak az osztrák részre vonatkozó, hanem az egész közlekedési folyosóra kirót autópálya díj, Ja, kapcsolatosan azt gondolom, hogy egy egységes, átfogó megoldásra van szükség, és nem csak egy fragmentált megoldásra, amely csak egyes tagállamokat érint. Ferber úr kérdése, igen, mindenképpen lépéseket akarunk tenni, jelen pillanatban elemezzük, hogy mi legyen a következő lépés. Közúti közlekedés biztonsága. Meg kell néznünk, hogy az infrastruktúra és járművekre vonatkozó biztonsági intézkedéseket mennyiben hajtják végre, mi a hozzáadott érték, és tervezzük az idei évre a gépjárművezetői engedéllyel kapcsolatos szabályok felülvizsgálatát is. Van egy egész sor intézkedés, amelyet megtervezünk tenni ezzel a témával kapcsolatosan. Többen beszéltek a matricáról és a Single European Sky-ról, az egységes európai égboltról. Minden egyes miniszterrel folytatott egyeztetés során felmerült a matrica és az egységes európai égbolt. Ezek mindig szóba kerültek, és azt hiszem, hogy jó úton haladunk. Azt hiszem, az egységes európai égbolttal kapcsolatosan derülátóak lehetünk, különösen azért, mert sikerült egy jó megközelítést kialakítanunk a továbbiakat illetően a tanácsal, és a finsoros elnökség vállalást tett amellett, hogy a tanács kívánja folytatni a munkát az egységes európai égbolt témájában, ami az európai matricát életi a bilaterális tárgyalások során próbálom azonosítani, hogy melyek a problémák az egyes tagállamoknál. Miért blokkolják, mi az oka a blokkolásnak. De nagyon fontos továbbra is, hogy ez a Eurovinyet, az európai matrica megszülessen, Vizsgálom egyelőre még, hogy hol lehet a blokkot feloldani, vagy hogyan. Remélem, hogy a horvát soros elnökség alatt sikerül újra megnyitni a tárgyalásokat, és aztán remélhetőleg a német elnökség alatt megszületik majd egy olyan végső javaslat, amely minden tagállam számára működőképes és elfogadható, és figyelembe veszi az egyes tagállami gyakorlatokat, érzékenységeket, hagyományokat, és így tovább. Tehát mint a matrica, mint az egységes európai égbolt kiemelt téma a számunkra. Ma kezdik megvitatni az MFF-et. Tudjuk, hogy az EP és az Európai Bizottság nagyon ambiciózus. Az új tárgyalási doboz, tárgyalási box tized milliárdot javasol a CEF-re vonatkozólag, de csak más felet a katonai mobilitásra. Ez ugye veszteség a mi számunkra, mert jó lett volna megfelelően beruházni az infrastruktúrába. Másrésztről felvetném az önök körében most azt a gondolatot, hogy hát azért a tárgyalásoknak valamikor le kell zárulniuk. Mivel az első CEF 2 kiírás már 2021 első fél évére esik, tehát fontos, hogy a tárgyalások mielőbb eredményesek legyenek, mert ha elhúzódik a dolog, akkor el kell odázni a közlekedésbe való beruházásokat is. Plombasszony, beszélt a kohézióról, ez összefügg az MFF kérdésével. Fontosnak tartom, hogy a pénzügyi eszköz, finanszírozási eszközöket, amelyeket az egyes országok és a régiók infrastruktúrájának javítására használunk, ezeket megtartsuk, főként Kelet-Európában van erre ugye szükség. Fontos, hogy CEF pénzeket továbbra is a kohéziós pénzekkel együtt alkalmazzuk, ez az úgynevezett blending. Remélem, hogy az MFF tárgyalások során megfelelő eredmény születik ebből a szempontból is. Közlekedési biztosként számomra a legfontosabb a TNT hálózat képítése. Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok ennek, főleg eh, azon országok szempontjából, amelyek lemaradtak, leszakadtak. Remélem Riké óra is számíthatok ebben, aki a tenté áramvonalasításán, streamliningen dolgozik. Tudom, hogy nagyon nehéz a helyzet, de azt hiszem, hogy a tanácsa folytatott tárgyalások ebből a szempontból is nagyon fontosak. A streamlining, egy nagyon, font, nagyon fontos az infrastruktúrális projektek szempontjából, azok szempontjából, amelyek esetében nagy a késedelem már most is. Tudom, hogy voltak más kérdések is, de a Munkatársaim leírták, lejegyezték őket, és hogyha valamire nem sikerült válaszolnom, akkor majd visszatérünk írásban ezekre. És kérem, nyugodtan küldjenek nekem kérdéseket. Írjanak levelet, és szívesen válaszolunk részletesebben is. És elnök úr, ahányszor csak meghívnak, én eljövök az állandó párbeszéd jegyében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valán biztos asszony, kollégáim nevében is. Sok témát érintettünk. Én is ültem már ott, ahol ön. Érte, ön is ült ott, ahol mi. Érdekes tehát, ez eszmecsere ilyen szempontból, és reméljük, hogy minél gyakrabban sor kerül majd rá. So, és bitte már egy... Nos, kérek mindenkit, bal, jobb oldalon, folyosókon, kiveltképp, ha nem kölcs, képviselők, képviselők maradjanak csendben, üljenek le, hogy a következő rendi pont, akiket tudjunk fogni. Und zwar geht es jetzt um... Uh... Eszmecsere a transzeurópai közlekedési házatokról. Két vendégünk van, itt ülnek mellettem. Pénzasszony és Trautmann asszony. És mind a kettőjékkel szót ejthetünk a szokásos menetben koordinátorok, aztán a többiek tehetnek fel. Kedvesket köszönjük, hogy eljött. megadjuk önöknek a szót. szóval önnel kezdjük, akkor Rész asszony. Okay. Dear Chair, Honorable Members, Ladies and Gentlemen. Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, nagyon örülök. Örültem, amikor megérkeztem. És örültem annak, hogy ez a terem bejről politikai példaképemről van elnevezve. Ebből gondolják, hogy milyen régóta járok ide. A Dunai folyósó témája hatalmas eredmény és nagy kihívásokat is hordoz. Ez a közép-dél-európát, dél-európát összevonó 6000 kilométeres vasúti, 4000 közúti, kilométernyi közúti közlekedés és 4000 belvízi hajózási forgalmat jelentő folyosó, kilenc az érintett tagállamból pedig kohéziós ország. Én, mint koordinátor, az én szerepem az, hogy üljek és várjam az eredményeket, hanem hogy szembenézek a kihívásokkal, és csapatommal együtt már nagyon sokat tudtam elérni, azt hiszem rövid idő alatt. Ahogy a negyedik munkatervemben, amely most van alakulóban, elmagyarázom, 96% a vasúti hálózatnak elektromos, és legalább 100 km per órás teherforgalmat tesz lehetővé. Vannak ugyanakkor a határ, határoknál Magyarország és Románia között, Németország és Csehország között, és Romániában ö, hézagok. Az IETMS tekintetében a teljes compliance arány 7%-os Ausztriában és Csehországban és Magyarországon. A belvízi hajóutaknál 90%-a ezeknek az utaknak négyes osztályzatú, két és fél méteres mélység nem mindenhol érvényesül az egész év során, Szlovákiában, Németországban, Magyarországon és a Száva folyón Horvátországban mélyítésre van szükség. Mert minden 80 kikötő megfelel a tenték követelményeknek az alapinfrastruktúrát illetően. Az alternatív üzemanyagok kínálati oldalán még van sok tennivaló. A közutakon 78%-a a koridornak autópálya minősítésű, ám kapacitási és biztonsági szűk keresztmetszettek, különösen a kohéziós országban továbbra is vannak. Összevetve 2018-al, amikor utoljára jártam önöknél, a helyzet javult, de továbbra is messze áll az optimálistól. A 2030-as céldátum az alap hálózat kiépítésére vonatkozóan. 101 projekt kapott több mint 3,5 milliárdos támogatást, ezeket hajtották eddig végre. A SZEF közlekedési finanszírozás főleg a vasutakra koncentrált, 3,070 milliárdot költöttek el eddig a vasútra, ez 88% a teljes allokált összegnek. Vegyék figyelembe, hogy a 141 intervencióból, mely a negyedik munkatervben szerepel, 33 kapott CEF támogatást. Különösen örülök a Csehországbeli kiváló eredményeknek, ahol szűk keresztmetszeteket tudtunk eh, javítani, a Nürnberg München Prága vonalon, a Pilzen és Domilice határnál szakasz, illetve egy vasúti csomópont felújítása révén. Ezek 2020 és 22 kezet időben lesznek majd befejezve. Ausztriában és Németországban a Stuttgarti ö, tavaly nyári alagútépítés is nagyon nagy előrelépést jelentett közbeszerzések révén. Járműveket is vásároltak. A 26 eljárásból 23 már lezárult hajók vásárlásával és más eszközök vásárlásával, mint közvetvédelmi projektek is folynak Horvátországban, Szlovákiában, Magyarországon, Bulgáriában, és a román közös szakaszon, hogy előkészítsük a CEF 2 jövőbeli projektjeit. Egy szót még egy horizontális kérdésről, mint tudják, a tenti irányítások felülvizsgálata folyamatban van. Számomra nagyon fontos, hogy a GNS-t vizsgáljuk. A bel belvízi hajóutakat jó hajózási státuszban, azaz GNS-ben kell tartsuk. A GNS-re vonatkozó szakpolitika a jó hajózhatósági, hajózhatósági státusz érdekében hozzájárulásokat igényel a revízióban, a GNS új definíciát is beleértve. A vita célja az, hogy figyelembe vegyük az európai vízi utak valóságát, és azokat a szerepeket, és hatós, amelyeket az európai tagállami hatóságok, egyes bizottságok, stakeholderek, infrastruktúra működtetők és tulajdonosok, amelyekkel bírnak, a belső bevízi hajózási hálózat megbízható, biztonságos hajózást kell garantáljon minimális paraméterek és szolgáltatási szintek fenntartásába. A fő ajánlása a jövőbeli TNT policy vonatkozóan a belvízi hajózásra kapcsolatban az, hogy rugalmasabb, megfelelő rendelkezések szülessenek a belvízi hajózás témájában, a, ezen vízi útok különféle karakterisztikáját figyelembe véve és a klímaváltozásnak is megfelelve a GNSF csoport ezért ajánlásokat fogalmazott meg, hogy a hajózhatóság fenntarthatóságát biztosítsa. Összefoglalva a SZEF által finanszírozott projektek világosan mutatják, hogy az EU egy fenntartható teherforgalmi uh, rendszer fenntartása mellett áll ki, nem csak műszaki szempontból, hatékony, hanem javítja a kohéziót a tagállamok között. Minden mellett, hogy az előbb kifejtett kihívásoknak megfeleljünk, a következőkre van szükség. Az abszorciós kapacitást illetően a kohéziós része a koridornak az EU átlag alatt van 12-36 hónapos kumulatív késedelemmel. A CEF egy nagyon rugalmas finanszírozó eszköz, tehát a nem jól teljesítő projekteknél csökkent, csökkentettük, a támogatásra nem felhasznált összeget más programokba lehet áttenni, mégis a tenté hálózat nem került végrehajtásra, is fennmaradtak szűk keresztmetek, ezen változtatni kell. Hogyan? Kérésem az volt és maradt, hogy a tagállamok rangsorolják a projekteket a projekt pipeline-ban, mert a késledelmeket általában a közbeszerzési eljárások okozzák. Egyes országban négy évig tart a közbeszerzés. A legtöbb országban ez alatt már föl is épül a projekt. Fontos, hogy egy stabil közbeszélési klíma jön létre, mely a magán és közberuházók bizalmát is élvezi. A legtöbb esetben, ahol továbbra is fennmarad egy, egy szűk keresztet, nem elég egy tagállam erőfeszítése, határon átnyúló együttműködési struktúrára van szükség, ahol több tagállam is képes működni. Több sikeres esetről adhatunk számot ebben a koridorban, ám Németország és Csehország között a vasúti hálózat tekintetében és Horvátország és Szerbia között és Magyarország és Szlovákia között a hajózós útvonalak tekintetében még van tennivaló. Hosszú távú politikai és pénzügyi vállalás kell, nem csak tagállami szinten, hanem a koridor egészében. Köszönöm. Vielen Dank, Frau ähm, Köszönöm szépen, Pénzasszony, a javaslatokat, illetve a Rajna-Duna folyósó témájának bemutatása, most pedig Trautmann asszonynak adom meg a szót, aki a balti, északi tenger balti témában felelős. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel. I could know before, uh, and also the commission. Itt most a költségvetésről kezdjük ugye a vitát, és ez különösen fontos lesz. Három okból alapvetően az Északi-tenger, Balti-tenger koridor szempontjából látják, hogy ez az NSB koridor 12 tengeri kikötőt foglal magába, és ezek között vannak a legfontosabbak. Rotterdam és Antwerpen. Emellett arra is oda kell figyelni, hogy ez a koridor stratégiai védelmi szempontból is, hiszen így kötjük össze Európával a balti országokat, és megy tovább az északi sark körön túli területek felé. Különösen fontos az, hogy mit teszünk a zöld megállapodás végrehajtása szempontjából. A mobilitás az egyik módja szerintem annak, hogy ezeket az ambiciózus célkitűzéseket el tudjuk érni. Jelenleg azt kell bizonyítanunk, hogy megvan az akarat arra, hogy az erőforrásokat mozgósítva jó eredményeket érjünk el, e, és ezzel a klímaváltozás ellen hassunk. A legfontosabb prioritásai a koridornak a Via Baltica, a Rail Baltica, tehát a Baltikumi vasútvonal, amely Nyugat-Európát összekötné Kelet-Európával, és e, ez különösen fontos, nagy kihívás, megfelelő vasúti összeköttetés olyan vonatokkal, amelyek 250 km-es sebességgel tudnak Varsó és Tallinn között közlekedni. Már a tervezési szerződéseket 500 km vonatkozásban kiosztottuk, ez 870 km ugye a teljes távolság, Elkezdődtek az előzetes munkák, idén továbbiak kezdődnek. Lengyelországban felújítják a vonalakat, és egy új eh, lengyel-litván eh, vasútvonal kerül építésre. Eh, a nagy kihívás az, hogy a Currently only 8% nyomtáv, megfelelő Mondjam? You see how Megfelelő nyomtávú vasutat vigyünk a balti országokba, és harmonizáljuk a kapacitásokat, valamint a vonatoknak a terhelhetőségét. Fontosak a kikötők, melyek 27%-át kezelik az EU-ba beérkező összes terméknek 2018-ban. Különösen fontos a kikötők számára, hogy megfelelő vasúti összekötetésük legyen, illetve intelligens közlekedés igazgatási megoldásaik legyenek. Egyes országok alternatív üzemanyag, ITS és digitalizáció vonatkozásában élejáróak, ugyanakkor ezeknek koordinált határon átnyúló bevezetése az inkább kivétel, és annak a kockázata is megvan, hogy olyan megoldásokat fogadnak el a tagállamok, amelyek aztán nem tudnak interoperábilisek lenni. A projektek majdnem 40%-a a városokhoz kötődik. Ezeknek a meg nem valósítása 58 milliárd eurós GDP veszteséget okozna, illetve 220 ezer munkahely meg nem születését 2020 és 2030 között. A má, ezen az ábrán látják, hogy a folyosó létrehozása hogyan halad komoly befektetések voltak az egész folyosóban, és látjuk, hogy Németország áll az élen, a második ország Lengyelország, amely számos projektben vesz részt, különösen vasúti projektekben, és látjuk, hogy több más tagállam is nagyon szorgalmasan valósítja meg a projekteket. 657 projektről van szó, összesen 112 milliárd euró értékben. 35%-a ezeknek a projekteknek kifejezetten a TENTÉ rendelet standardjainak megvalósításához kötődik, 23%-a a projekteknek pedig már teljes mértékben megvalósult. 65% befejezési határideje 220, 2025 vagy azelőtti időpont. A következő ábra, térkép a 2021-től bekövetkező koridor kibővítéseket mutatja. Az északi tenger, eh, balti tenger eh, koridort eh, kiterjesztik Helsinki-től Luleáig Svédországban, Berlintől Csecsenig és Magdeburgtól az ukrán határig Katowicén keresztül. Ez a legfontosabb kibővítése a koridornak eddig stratégiai és nyersanyagellátási okból nagyon fontos, hogy Európának ez a része teljes mértékben kötődjön az európai hálózathoz. A következő ábra azt mutatja, hogy az intelligens és fenntartató fejlődést a koridorok eh, hogyan teszik lehetővé, eh, hiszen csökkentik a szűk keresztmetszeteket eh, a különböző fontos közlekedési csomópontoknál, hozzájárulnak az európai zöld megállapodáshoz azzal, hogy a multimodális közlekedést teszik lehetővé, és külön odafigyelünk a közúti, illetve a folyami szállítás interoperabilitására, amelyhez az infrastruktúra menedzserekre és állami hatóságok együttműködésére van szükség helyi, regionális és nemzeti szinten. Az új fizikai infrastruktúra felépítésén kívül az innovációt is támogatja a TENTI hálózat, digitális megoldásokat akar elterjeszteni minden közlekedési módnál, és a nemzeti határokon átnyúló gerinchálózatot kíván létrehozni. Ezt a megközelítést a, jogalkotási keret felülvizsgálatánál még inkább ki kell emelni annak érdekében, hogy ne legyenek hézagok a hálózatban szeretném önöket tájékoztatni, hogy nagyon hamarosan megtartjuk a Rail Baltica fórumot, a balti országok összekötése Európával, március 5-én lesz ez. Szeretném önöket meghívni erre, hogy vegyenek részt, és ott közvetlenül látnák, hogy hogyan is tartunk, hol is tartunk a Rail Baltica, tehát a balti vasútvonal kiépítésével. Liebe Frau Trautmann, liebe Frau... Kedves Trautmann asszony, kedves Pénz asszony, köszönöm Önöknek ezeket az információkat, most pedig a képviselők kérdezhetnek, a koordinátorokkal kezdjük a sort. A koordinátorok ugye azok, akik a frakció, frakciók szószólóit a szakbizottságon belül, a koordinátoroknak három, három-három percük van. A néppárti koordinátorral kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Táler asszony. Köszönöm az előadásokat, köszönöm ezt az értékes munkát, amelyek, amelyet önök végeznek. Nagyon érdekel a vasúti ágazat potenciáljának kibontakoztatása. Ezért a kérdéseim elsősorban a vasúti közlekedésre vonatkoznak, és mindkettejükhöz intézném kérdéseimet. Látnak-e valamiféle versenyt az önökhöz tartozó közlekedési folyosókban, a vasúti közlekedésben. Egy pillanat türelmet kérek, mondja az elnök, mert gond van a tolmácsolással. Ezt gyorsan megoldjuk. Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber uh, wir hatten ja... Elnézést kérek, egy kis technikai probléma merült fel, mondja az elnök, tehát akkor kérnélek, hogy kezd újra. Köszönöm szépen, mondja Tyler asszony, semmi gond. Köszönöm tehát az értékes munkát, és ezeket a nagyon részletes előadásokat. Ahogyan már mondtam az imént, főként a vasúti közlekedés, a vasúti ágazat érdekel, illetve az ágazat potenciáljának kibontakoztatása. Erről a közlekedési módozatról kérdeznék mindkettejüktől. Látnak-e valamiféle versenyt a különböző vasúti vállalkozások között az önök által kezelt közlekedési folyosókon milyen intézkedéseket kellene tenni a verseny előmozdítása érdekében, mennyi áruszállításra lenne lehetőség, illetve mekkora arányát az áruszállításnak lehetne áthelyezni a vasúti közlekedésre, a közíti közlekedésről, milyen kapacitásokkal rendelkezik a vasúti hálózat. Amikor a bürokratikus terhek csökkentéséről van szó, az önök kollégája Pat Cox a low cost és no costról beszél. Ezeket a lehetőségeket ki kellene használni. Milyen intézkedéseket tekintenek önök low cost és no cost intézkedéseknek az önök által kezelt közlekedési folyosókon? Köszönöm szépen Táler kolléganőnek, most pedig az SND részéről Danielsen kolléga kap szót. Köszönöm szépen, és köszönöm a két közlekedési folyosó bemutatását is. Ami a Rajna-Duna folyosót illeti, Két kérdésem van. Konkrétan a belföldi hajózási útvonalakra kérdeznék rá. Jó lenne, hogyha el tudnám magyarázni, vagy, magyarázni, vagy részletesebben tudna beszélni arról, hogy melyik azok a főbb szűk keresztmetszetek a Dunán, amelyekkel a navigációs helyzet javulhatna az egész, az egész Duna szakaszán, és aztán mire lenne szükség az Európai Unió részéről, hogy az alternatív eh, üzemanyagok terjedését segítsük a belföldi hajózásban, hogy ki tudjuk zöldíteni ezt az ágazatot. A következő kérdésem pedig mindkettejükhöz szól és a vasútra vonatkozik. Az IRMTS rendszerrel kapcsolatos uptake 7, illetve 8 százalék volt. Önök szerint hogy néz ki ennek a növelésének a perspektívája a két folyosón. Köszönöm. Sajnos el kell hagynom az ülést, remélem, hogy visszaérek a válaszokig, máskülönben a kollégák fogják önöket meghallgatni és továbbítani a válaszaikat. Még egyszer örülök, hogy itt vannak, és remélem meg tudják válaszolni a kérdéseimet. Köszönöm. Köszönöm szépen Danielsen úrnak. Következő Rinyú nevében Riké képviselő. Euh, merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr és szeretném a két koordinátort is üdvözölni. Van mind a kettőjükhöz egy általános kérdésem, figyelembe véve azt, hogy itt most két koridorról van szó, és ezek elég eltérőek is. Szeretném tudni, hogy most, hogy már évek óta dolgoznak ezekkel az anyagokkal, milyen nehézségekről tudnának beszámolni a koridorok kapcsán. Én négy esetleges nehézséget azonosítanék, és nem feltétlenül, nem feltétlenül fontossági sorrendben. Pont azt kérem önöktől, hogy önök csoportosítsák ezeket fontossági sorrendben. Az első a pénzügyi források elégséges volta, vagy éppen nem. A technikai segítség a különböző tagállamokban a második dolog. A harmadik a, az eljárások, az administratív eljárások bonyolultsága, és negyedik pedig a beruházási politikák eltérő volt a különböző tagállamokban, különös tekintettel a határokon átnyúló projektek végrehajtására. Tehát pénzügyi, technikai, politikai vagy pedig ténylegesen fizikai nehézségek vannak leginkább. Ami a Rajna-Duna koridort illeti, az megvalósíthatósági tanulmányjal, illetve az azzal kapcsolatos anyagokkal, anyagokra kérdeznék. Nem tudom, hogy százszázalékosan ki lehet építeni ezt ön szerint, vagy nem. És a másik pedig a klímaváltozás nyomán a várható esetleges vízhiány a megvalósíthatóságra, különösen a víziutakra milyen befolyással lehet. Ami a balti északi tengeri koridort illeti, el tudná -e nekem mondani azt, hogy milyen idézőjelben nehézségeket okoz, milyen nehézségekkel szembesülnek a balti útvonalon, Transbaltikán. Köszönöm, Riké kollega. Most a listán van a következő. A zöldek nevében Tepané kollega. Jól mondtam a nevét? Kiválóan mondta. Német-francia gyakorlat, maga a név is már közös gyakorlat. Szeretném megköszönni elsősorban a prezentációkat, és előre mondom, az Európai Integráció gerincét alkotják ezek a folyosók, ezért e konkrét koridorok abban kifejtett munkájuk rendkívül fontos számunkra. Köszönjük! És az új bizottság új lendületével két új prioritás alakult ki, a Green Deal egyrészt, ugye, és a kibocsátás csökkentés, valamint a biodiverzitás válsággal elleni harc. Önöknek is vannak új prioritásai? vajon milyen projekteket folytatunk, bontunk ki a folyosók mentén, milyen új kritériumok alapján értékeljük majd ezeket, mi változik tehát, ez a kérdésem, és jó egy pár példát is hallani, e két ponttal kapcsolatban először is hogyan értékelik a jövőben a nagy projekteket, a Dunai Koridoron például a Stuttgart 21-es projektet említették ki, magam is Stuttgarti vagyok, tudom milyen viták övezték, 128 millió eurót adott ki erre, az egésznek a költsége már 8 milliárdon túl van. Jól elkötött pénz ez? Miközben tudjuk, hogy milyen kis hiányzó láncszemek vannak az egész szakaszon. Tehát nem más prioritásokat kéne követni, inkább és Riki úr kérdésére utalok, milyen befektetési beruházási problémákat érzékelnek, vagy inkább igazgatási projektekben van hiány. És a Green Deal-ben, ha projekteket támogatunk, érzékelt, hogy versenyben konfliktus van a vasút és a közút között, különösen Bajorország és Csehország vonatkozásában a német vasút úgy döntött, hogy nem annyira vasútvonatokat vonatokat utaztatja, hanem buszokkal a utasokat. Hát, mi a helyzet a TER vonatokkal, meg az éjszakai vonatokkal? E tekintetben hogyan értékelik a munkájukat és a teendőiket? Van egy másik konfliktus terület, a biodiverzitás tekintetében pályászasszony a, a Duna hajózhatóságából beruházás, illetve a természetes környezet és az ökoszisztéma rombolása egymáshoz szemben álló értékek újraértékelték-e a projektekben. Trotman asszony, öntől meg azt kérdezem, hogy a biodiverzitás értékelésében a lengyel-litván határrégióban vannak még érintetlen őserdők, ahol a biodiverzitás védhető volna. Talán itt is újra kéne értékelni, hogy a koridor hogyan alakuljon az Európai Bizottság által újonnan kialakított prioritások mentén. Köszönöm, és sok sikert a munkájukhoz. Köszönöm szépen, kollega! Az, a többi frakció nem érzett koordinátori hozzászólást. További képviselőknek adom majd meg a szót, és aztán a válaszoknak adok teret. Tex kollega a következő, akit jelentkezett. Köszönöm szépen, elnök úr. hollandó beszélek. Köszönöm Carla Pejs, azt, hogy szeretném anyanyelvén köszönteni az Európai Parlamentben. Egy pénzügyi kérdésem van. A stakeholderek a Venló régióból, az én választóközetemből jelezték, hogy problémákat okozhat az, hogy a SZEF költségvetés 2021-ben a TNT revízió alá esik 2023 után. Ez azt jelenti, hogy 2024-ben a régiókban a SZEF támogatás más lehet a revízió után, mint eddig volt. A gyakorlatban ez azt jelenti, úgy tűnik, hogy az új költségvetési év időszak után elvesznek támogatások. Ezek a régiók, tehát a revíziónak nem sok hasznát látják. A TNT koordinátorok gondolkoztak ezen a problémán, illetve az esetleges megoldásokon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Berenzen képviselő a következő hozzászólunk a listáról. Köszönöm szépen. Köszönöm a tartalmat illető hozzászólásokat. A kérdésem az európai koordinátorok szerepét érinti. Jelenleg Dominik Riki jelentéstevővel mi tárgyaljuk a tanácssal a Smart Tenti témadossziét, melynek célja, hogy felgyorsítsa az eljárásokat, különösen a határon átnyúló eljárásokat, menetrendeket, engedélyezési eljárásokat, az európai koordinátorok szerepét is érinti mindez. Önöktől szeretném tudni, hogy jelenleg milyen eszközeik vannak, és hogyan lehetne erősíteni az önök pozícióját a szubszidiaritás elvének figyelembevételével, hogyan lehetne gyorsítani ezeket az eljárásokat az önök bekapcsolásával a határon átnyúló témákban. Köszönöm a kérdést. Gizeke úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Trautmann és Pace asszonyok. A Green Deal jelenleg a legforróbb téma, és a transzeurópai kulcshálózatok komolyan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Green Deal célját valóban elérjük. Gyorsan kell javítani azonban, ha a konkrét előadásaikat hallom, Pace asszony nagyon kiúzanyatóan állapította meg, hogy több mert vesznek igénybe a közbeszélési eljárások, különösen Kelet-Európában. Ezeket gyorsabban kell megszervezni, és Sefkovics alelnök kell, hogy dolgozzon a terv gyorsításon, és az európai emelcsűvel úgymond gyorsítva a végrehajtást ebből a szempontból. Tehát nagyon kiözenítő adatok ezek, tehát a parlament nagyra törő 1,3%-os BIP arányától a tanács visszalépett, mert látni kell, mennyire fontos a transzeurópai hálózatok kiépítése, ezen erősen kell dolgoznunk. Van egy technikai probléma, a GNS-t említette Pejsz emlékszem 2005-ben a belső vízutak tekintetében a River Information Service Systemről esett szó, 15 éves ez már, ez talán érdemes volna frissíteni. Trautmann asszonynak teszem fel a kérdést. A Real Baltica esetében 2023-ig megy a terv, vajon sikerül-e addigra befejezni a joint venture bekapcsolásával? Tartható a 2023-as céldátum. És köszönöm még egyszer nagyon fontos munkájukat. Äh, köszönöm szépen, Gizeke kollega. De Lunda képviselő tehet fel kérdést. Herr ordförande, eh, jag tänkte ställa en eh, fråga till våra koordinatorer angående eh, styrning eller Köszönöm, azért teszek fel kérdést a koordinátoroknak, mert a governance érdekelne leginkább. Nagyon hosszú a története annak, hogy hogyan próbálják nemzeti szinten irányítani a vasútpolitikát beleértve a védelmét a saját szolgáltatónak, az árak szabályozását, a slot beosztásokat. Egy jobb koordinálás valószínűleg jobb eredményt hozhatna, és akkor ezt nem, európai, nem nemzeti, hanem európai szinten lehetne meghozni. Milyen más politikai izomra lenne szükség ahhoz, hogy elvégezhessük a munkánkat. Milyen eszközöket kellene rendelkezésre bocsátani önök számára, hogy az európai irányítás, az európai governance jobb legyen, mondjuk az európai vasúti ügynökségen belül, vagy hogyan lehetne jobb európai tervezést létrehozni az infrastruktúra beruházásokban, a szlopok elosztásában, a tarifák kialakításában. Hogyan lehetne tehát egy jobb európai szintű governance létrehozni? E Köszönöm szépen, Hanna Virkunen a néppárt részéről. A következő. Köszönöm szépen, elnök úr és koordinátorok. Egy nagyon fontos európai hálózatról, illetve fontos európai hálózatokról beszélünk. Tudjuk, hogy ezek kulcsfontosságúak, a versenyképességünk és az egységes piac szempontjából, és a közlekedés dekarbonizációja szempontjából is. A mai Európai Tanácsi Ülésen beszélnek ugye a hosszú távú pénzügyi kérdésekről. Nem igazán vagyok derülátó, mert a CEF-et nagyon erősen meg akarják nyírbálni, és a katonai közlekedési részt is, ami nagyon fontos lenne a projektek többsége szempontjából. Érdekelne, hogy ön mennyire látja pozitívan a végrehajtást, és ahogy a legtöbb kolléga is már rákérdezett, mik a legfőbb kihívások? A finanszírozás jelenti-e a legnagyobb gondot? Hallhattuk egyébként, hogy számos tagállamban most már prioritizálni kell, a projekteket túl lassan haladnak a közbeszerzési eljárások. Mik önök szerint a legfőbb kihívások a folyosókkal kapcsolatosan. Ahogyan Delonde úr is említette, azt is tudni szeretnénk, hogy mi a magunk részéről hogyan tudjuk támogatni az önök munkáját, hogy biztosak lehessünk abban, hogy ezek a folyosók tényleg elkészülnek, megvalósulnak. A tenté átdolgozás folyamatban van, bizonyos folyosókat ki fognak bővíteni. Én finn vagyok, és mi a magunk részéről persze örülünk az északi bővítési ötletnek, hiszen Európa északi része eddig nem volt fenn a térképen. Ez pozitív fejlemény, de ön szerint, önök szerint hogyan, milyen irányba kellene tovább bővíteni a TNT hálózatok átdolgozása kapcsán ezeket a folyosókat? És végezetül az utolsó kérdező, Szaléni kolléga a néppárttól, tessék. Grazie. Grazie mille, abbiamo... Io mh, mm, eh, sono reduce da una... Köszönöm én egy másik bizottság vitáiban is részt veszek az ipari területek hasznosításáról. Ott az Európai Bizottság részéről hallottunk egy előadást, amely beszámol arról, hogy hogyan kell értelmezni a szabályokat, mert gond van a VTO eh, doktrinák helyes eh, értelmezésével is. Eh, Olaszországban az ipar, tehát Olaszországban, tehát Európában vesznek a munkahelyek, jobban befolyásol bennünket a globális piac, mint korábban egy gazdasági válsághelyzet alakul ki. Nem gondolom, hogy csak és kizárólag a zöld megállapodásról kellene beszélnünk e-, Európában, hanem Európa jövőjéről, az egységes piac jövőjéről. A TNT vel kapcsolatban következő kérést fogalmazom meg. Meg kell, hogy értenünk, értsük azt, hogy, hogy ambiciózusnak kell lennünk. A költségvetési vita jelenleg nem ambiciózus. E, ami a CEFET illeti, e, teljesen e, nem kielégítő a helyzet. Úgy tűnik, hogy vannak olyan erők az Európai Unióban, akik vissza akarják vetni az Európai Uniót a tenté eh, rendelet eh, felülvizsgálata során ambíciózus politikai vitát kell létrehoznunk, és lehetővé tenni azt, hogy az emberek bízhassanak a saját fejlődésükben eh, masszív infrastruktúra beruházások által, ugyanis meg az emberek kérdezik, az emberek növekedést várnak el, nem pedig elméleti vitákat. Köszönöm. Ähm, köszönöm szépen, további kérdező úgy látom nincs. Most akkor önöknek adom meg a lehetőséget, hogy a kollégák kérdéseire válaszoljanak. Előre is köszönöm. Ähm, äh, Szerintem talán az lenne a legjobb, ha mindenki neki szánt kérdéseket válaszolná meg. Uh, yes, Uh, competition in my, uh, in my, uh, in my corridor and how much of the freight can go. Köszönöm. Egy olyan kérdést kaptam, hogy mit lehetne vasúton utaztatni. Tulajdonképpen mindent, ehhez azonban vasútvonalakra van szükség, különösen a kohéziós országokban, ahol jelentős hézagok vannak a vasúti hálózatban. Én túl későn érkeztem ahhoz, hogy befolyásolhattam volna a késedelmet, amit elszenvedtek a projektek, de alapvetően a kohéziós országokban nem a verseny a legnagyobb aggodalom. Az én koridoromhoz hat kohéziós ország tartozik, nem a, nem a verseny a legnagyobb aggodalmam, hanem a vasúti hálózatok, és az, hogy A-ból B-be eljussanak az emberek. Ez ez szerintem a, a, a legsürgetőbb probléma, és aztán nyilván majd ráereszthetjük a sok vasúti társaságot, vagy a több vasúti társaságot ugyanarra a vasúti vonalra, de egyelőre az infrastruktúra is hibád, hiányzik. Danielson úr kérdezte azt, hogy hol van a szűk keresztmetszet. Main, the main bottleneck. If we, if we look from, from, uh, from Strasbourg to, uh, to Constantinople hogyha Strasbourgtól Konstancáig nézzük a dolgokat, akkor ott két szűk keresztmetszet van. Az egyik a klíma. Uh, gyakran van kevés víz, nem csak a Dunán és a Száván, hanem még a Rajnán is. Tehát a klíma, illetve a csapadék az alapvetően egy nagy probléma, és ezt nem tudjuk ellenőrizni. Tudunk javítani rajta, de teljesen megoldani a problémát nem tudjuk. Van tehát egy vízhiányos állapot ezeken a folyókon. Teljes mértékben nem tudjuk a Rajna-Majna Duna összekötetést kihasználni éppen emiatt. További probléma, hogy egyes kohéziós országokban politikai instabilitás van. Nagyon nehéz eh, egy koordinátorként egy olyan országba látogatni, ahol nincs hivatalban miniszter. Eh, ugye általában én beszélni akarok emberekkel, a miniszterrel és másokkal, amikor elutazok egy országba. Ez is egy probléma. Ez a két szűk keresztmetszet van tehát. Az eljárásokról később beszélek. Ami az alternatív üzemanyagot illeti, szerintem az egy nagy kihívás. nem csak azért, mert nem akarnak beruházni az emberek az alternatív üzemanyagba, hanem ehhez ügyfelek kellenek, hajók kellenek, különben nem lesznek befektetések. Ezek egyébként összefüggnek egymással hogyha megoldjuk az infrastruktúrát, akkor az alternatív üzemanyagok is beindulnak. Pénz az lesz erre. How can we increase? Hogyan tudjuk növelni? Countries. Also my own country. Eh? Understand that AM... EETMS-t. Much more safe. Amennyiben az országok rájönnek, hogy ez gyorsabbá teszi az infrastruktúrát, és egy vasútvonalon több vonat futhat, akkor a költségek ellenére látni fogják, hogy ez megérni, megéri. Tehát ezért kell ezt a rendszert javítani. Különösen a telített vasúthálózatoknál. Riké úr, ön arra kért, hogy állítsak föl prioritásokat, de aztán elvesztettem a fonalat. Alapvetően két kérdés volt, mind a kettejükhöz szólt e, és arról szólt, hogy a legnagyobb nehézségük vajon az administratív, politikai vagy pénzügyi. do. And there are all kind, uh, there are all kind of, uh, uh, all kind of criteria that... Vannak kritériumok, amelyek ott kell, hogy legyenek ahhoz, hogy egy projekt megvalósuljon. Prioritásokat mindig fel kell állítani. A pénzhiány az szinte állandó. De ez lehet, hogy jó is, mert különben pazarlás történne. Na financing. Yeah, never. Van-e megfelelő pénz? Hát nincs nyilván, nem végtelen a pénz. Ezt el kell fogadnunk. Eljárások. Az eljárásokkal van gond. Hogyha megnézzük a közbeszerzési dolgokat, 2014-ben az Európai Unió egy új tendereljárást vezetett be. De emögött, hogyha megnézzük, ugye egy egyszerűsítési igyekezet volt. Viszont mégis mögötte olyan sok adminisztrációs kötelezettség van, hogy egyes országok kettő-négy évvel le vannak maradva. Fel lehet-e gyorsítani? Nos, megharcoltuk ezt a különböző tagállamokkal, és egyesek maguktól találtak megállap, me, megoldást, mások a segítségünkkel arra, hogy gyorsabban születhessenek meg ezek a, az eljárások, illetve megállapodások a közbeszerzésekkel kapcsán. Itt akár két év is lehet a különbség. Ami szerintem egy fantasztikus előrelépés a közbeszerzés a következő időszakban szerintem nem lesz jelentős probléma. Annyi kérdést kaptam, de most átadnám a szót Katrinnak. Nem tudom, hogyan osztjuk be az időt. Merci euh, beaucoup. Je vais, je vais parler en français pour... Szerintem most franciául fogok beszélni azért, hogy jobban tudjam koncentrálni a válaszaimat, hogyha megengedik. Először is a vasútról beszélnék, szeretném, hogyha ugyanolyan fontosságot tulajdonítanánk a teher vonatszállításnak, mint a, vas, mint a személyi szállításnak, és át kell terelni, amennyire lehetséges a kamionokat a, a vasútra. Néhány nap múlva is indul Poznánba egy eh, ilyen eh, vonat, egy nagyon hosszú úton. Eh, szerintem megvalósítható máshol is. Aztán a logisztikai platformok. Sokat beszélünk a az infrastruktúráról, többet kell beszélni a gazdasági nyereségről, ugyanis minél lassabban valósítjuk meg az ilyeneket, a, a infrastruktúrális beruházásokat, annál lassabbak tudjuk learatni a nyerességet. Ökológiai, energetikai átmenetre van szükség, aminek megvalósítása egyébként gazdasági gyorsító hatással is jár, a északi-tengeri balti eh, koridornál is. Eh, már az elejétől kezdve a gazdasági dolgokra koncentráltunk, eh, mozgósítani akartuk a beruházókat, a cégeket, és egyéb résztvevőket is. Hamburg például befektetett Tallinnba. Hollandia pedig Rotterdamra koncentrál. Fontos, hogy integrálódjon gazdaságilag ez a, a, a koridor, akkor lesz a legnagyobb gazdasági haszna. Nyilvánvaló, hogy egy gyorsítási stratégiát kell kialakítanunk, ami egyrészt a versenyt javítja, másrészt lehetővé teszi, hogy több munkát egyszerre végezzünk el a jelenlegi eh, koridornál is. Egyszerre épülhet egy híd és az összekötő vasúti infrastruktúra, és ezzel sikerül a határidőket betartani, gyorsítani az elkészülését. Ez fontos hitelességi szempontból a polgárok felé bizonyítandó, hogy ez a politika hasznos. Most eh, a prioritásokra áttérve azt mondanám, hogy eh, a pénzügyi problémákat helyezem első helyre, de eh, itt eh, olyan szintű támogatásra van szükség, amely egyébként fenntartható is. Tudjuk, hogy emellett szükség van a módszerek betartására is. A fenntarthatóság az egyébként a tartósághoz kapcsolódik, és ott eh, szeretném, hogyha a megvalósítás során végig 2030-ig rendelkezésre állna ez a pénzügyi fenntarthatóság. Ezt szerintem a mai vitában nem veszik eléggé figyelembe. Eh, és már látszik, hogy eh, csökkenteni akarnak bizonyos finanszírozási borítékokat, amelyek a CEF-hez kötődnek megfelelő irányításra van szükség. A balti vasútnál a nagy probléma az az, hogy egyes országok ezt az infrastruktúrát nemzeti infrastruktúrának tekintik, és nem pedig egy nagy egységnek. Itt a koordinátornak segíthetnek önök is eh, azzal, hogy állandóan hangoztatják a hozzáadott európai értéket ebben a, eh, ebben a projektben. Ami a biodiverzitást illeti, eh, ott vannak Litvánia és Lengyelország között mocsaras területek, erdők, amelyek rendkívül fontosak ökológiai szempontból. Lengyelországban egy tudós bizottság adott zöld utat az infrastruktúra kiépítésének, de természetesen eh, a flórát és a faunát meg kell őrizni eh, az építés eh, során is, és ezt nyomon kell követni végig, amikor levonjuk a környezetvédelmi következtetéseket. Ami a koordinátorokat illeti, mit tehetnek önök, hogy támogassanak bennünket, volt egy ilyen kérdés. Nos, az eredményeket is terjeszthetik, hiszen alapvetően a miniszterek és a, az állam és kormányfő kezében van a gyorsítás, nem mindenki ugyanazzal a sebességgel mozog. A határon átnyúló munka szokott problémát okozni. A balti eh, vasútnál eh, a, bará, a Vasút Barátai Klub az, az eh, egy nagy gyorsító erőt jelentette. Én azt szeretném tehát, hogyha az eredmények nagyobb nyilvánosságot kapnának, önök pedig mindent megtennének azért, hogy gyorsuljanak fel ezek a projektek. Köszönöm szépen a kimérítő válaszokat, és elnézést kérek, hogy az idő ennyire szorít bennünket. Még két perc rendelkezésre áll, hogyha gyorsan válaszolni akar, de aztán tényleg, tényleg be kell fejezzük majd. Jó. nagyon szó, hogy prioritásokról kezdett persze a Green Deal ilyen. Anélkül nem megy. A következő időszakban ez lesz a fő kihívás. Stuttgart. Hogy mondjak egy dolgot Stuttgartról? Mi, nem mi fizettük az állomást, csak a vasutat. Minden más a tagállamon, meg a városon múlott. Tehát mi csak a vasútat épít, építését finanszíroztuk, hogy van-e konfliktus München és Praga között, a közút meg a vasút között. Nincs konfliktus. Épp ellenkezőleg. Szerintem gyorsítjuk a dolgokat, és jól megy minden. A német kormány nagyon segít is bennünket. A projekt megvalósításában. Hogy a határ a hajózásnak milyen hatása van a Dunára. Persze, hogy van hatása a Dunára a hajózásnak, de a teherautóknak is van hatása a környezetre. Egy dolog biztos, a hajózás kevésbé környezetkárosító, mint a repülők, meg a kamionok. Venló kapcsán meg kell vizsgálja majd a kérdést, most itt nem tudok rá válaszolni. nem mi vagyunk felelős a mai költségvetésért. A, a koordinátorok szerepét illetően kérdeztek, hogyan tudjuk különösen az eljárásokat, különösen határon átnyúló témákban. Hát ez valóban nagyon fontos. Bulgáriában és Romániában láttuk, hogy érdemes részt venni a folyamatban, mert sikerült megszervezni, a, jobban megszervezni a bolgár-román közös szakaszt. Ott volt valóban áttörés, amit, amit mi munkátnak volt köszönhető. Falk úr, a zöldítés, szef közbeszerzés, mindig részt veszünk ebben. Ez a feladatunk. Köszönöm szépen! hogy eljöttek, és ilyen kimerítő válaszokat adtak. Sajnos ez mindig így az Európai Parlamentben. 14 éve én is tag voltam, mondja Reisasszony. Hát igen, mindig szorít bennünket a rend, és van még egy napi rendi pontunk a déli szünet előtt. Köszönjük a kérdéseket, a válaszokat. Következő napi rendi pontunk az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatrendszert érinti. Tehát a zárt ülés, úgyhogy kérem mindenkit, aki nem, aki nem hivatott e, zárt ülésre részt venni, azok hagyják el a termet. Tehát akinek nincs konkrét parlamenti be